Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság mai ülésén. Az első pont az a napirend elfogadása, módosításra vonatkozó igények nem merültek fel, éppen ezért abból indulok ki, hogy elfogadtuk a napirendet. Most a tolmácsolásról szeretnék röviden beszélni, ezt írásban is megkapták egyébként. Ezen kívül arra is felhívom a figyelmet, hogy a szakbizottság ülését az interneten is követhetik, meg követhetik mások is. Ezen kívül pedig felhívom a figyelmet arra, hogy természetesen interneten is megvan a megfelelő honlapja a KONT szakbizottságnak, vagyis a Költségvetési Szakbizottságnak. A harmadik napi rendi pont az a jegyzőkönyv elfogadása, nincs hozzászólási igény ehhez sem, és ha nincs kifogásuk, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet. Ezek után a napirend negyedik pontja következik a mentesítés témája. A szerződések alapján a tanács javaslatait halljuk, egyébként pedig Dánia külügyminisztere jött el közénk, ők a soros elnökök, Vesztág asszony. Örülök, hogy eljött a körünkbe a szakbizottság elé, és bemutatja nekünk a tanács ajánlásait, illetőleg Semet a biztos úr is jelen van, a szakbizottságunkban. Örülünk, hogy eljött, és Fielner előadó javaslata vagy jelentés alapján kerül majd sor vitára. Kezdjük meg a napirend megvitatását, és Vesztága miniszterasszonynak megadom a szót. Parancsoljon és üdvözlöm. a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. Örömömre szolgál, hogy eljöhettem a mai napon önök közé, és a tanács szerepét taglalhatom a szerződés végrehajtásában, az éves mentesítési eljárás bemutatásával az Európai Parlamentnek ajánlásokat fogalmazunk meg a bizottság mentesítésével kapcsolatban a 2010-es költségvetés vonatkozásában. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy nem csak az ajánlásokat mutatom be, amiket a tanács készít, hanem aláhúzom ezzel egyidejűleg a fontosságát annak, ahogyan az EU alapok megfelelő gazdálkodását a tanács vizsgálja. Vannak fontos üzenetek az éves jelentésben. Az egyik az, hogy a éves zárszámadás, elszámolás megbízhatóságáról beszélünk, összehasonlítva az elmúlt évekkel. A tanács a számvevőszék következtetéseit elfogadja, és van egy pozitív folyamat az elmúlt év során, ez megfigyelhető volt. Ezt állapítjuk meg a tagállamokról, a bizottságról is, és ez stabilizálódott. Nagyon fontos üzenetek ezek valamennyi érintett fél számára. Más részről el kell, hogy mondjuk, az EU költségvetés kifizetéseinek jelentős részében hibák is megfigyelhetők a felügyelet és ellenőrzési rendszer gyakorlása során a tranzakciók, a kifizetések szabályszerűségét külön kell vizsgálni. Mindennek előtt a mezőgazdasági és a természeti erőforrásokkal foglalkozó vizsgálatok mutattak ilyet, ahol nagyon komoly mennyiségű hibát állapítottak meg a kohézió energia és közlekedés ügyekben, és megállapíthattuk, hogy 7,7%-ra növekedett a hibák aránya, összehasonlítva az elmúlt évi mentesítéssel a kohéziós területen. Ez természetesen nem jó eredmény. Nagyon távol vagyunk attól a céltól, általános céltól, hogy a számbevőszék elfogadja minden további nélkül a mentesítéseket. Évről évre az a cél, hogy a hibák száma csökkenjen, és javuljanak a pénzügyi menedzsment rendszerek működései. Éppen ezért az EU költségvetés végrehajtása során ügyelnünk kell arra, hogy az ellenőrzési és felügyeleti rendszerek jól működjenek, és jó együttműködés alakuljon ki a bizottság és a tagállami szervezetek között. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkentsük, a szabályszerűség és a szerűség területén a lehető legjobb és leghatékonyabb felhasználásra van szükség az EU alapok végrehajtása során, hiszen ez az EU polgárok és adófizetők célja és érdeke. Természetesen tudjuk, hogy pénzügyi és gazdasági válságban járunk, éppen ezért nagyon kell ügyelnünk a megfelelő pénzköltésre, és nagy Természetesen mindig ügyelnünk kell az adófizetők pénzét, jó és rossz időkben is kímélni kell. Nézzük meg most, hogy hol nem született meg a mentesítés, illetve <clears throat> nem kapta meg a megfelelő véleményt a számbevőszéktől a költségvetés végrehajtása. Nagyon komoly hibák merültek fel a menedzsment és az ellenőrzési rendszerekben a tanács a bizottsághoz fordul azzal, hogy azonnal javítsa ki, vagy késedelem nélkül javítsák ki a feltárt hibákat, és biztosítsák a folyamatos teljes mértékű átláthatóságot a költségvetés végrehajtása során. A tanács belátja azt, hogy milyen nagy szerepe van a stabil szabályozási keretnek. Ennek ellenére a rendszeres és mélyreható értékelésekre szükség van ahhoz, hogy megállapítsuk a deficiteket és a javítási potenciálokat. A pénzügyi vagy a költségvetési rendeletek végrehajtása külön figyelmet érdemel, és az előkészületek jól haladnak a következő több éves pénzügyi kerethez és végre kell hajtani a megfelelő és szükséges módosításokat. De az editbeli a hozzáadott érték és a plusz administratív és ellenőrzési terhek megfelelő egyensúlyát fenn kell tartani. Éppen ezért azt kéri, hogy a program struktúrák és a menedzsment rendszerek során továbbra is ügyelni kell arra, hogy túl nagy teher, administratív teher ne keletkezzen nagy, egy egyszerűbb rendszer végrehajtása természetesen könnyebb, mint egy bonyolult rendszer esetében. Nagyon komoly aggájaink is vannak a szabályozást tekintve, a átláthatóbbá és végrehajthatóbbá kell tenni a szabályokat. Nézzük a közbeszerzést, vagy az egyéb területeket is, mindenképpen egyszerűsíteni kell ha megnézzük a közbeszerzést, 2010-ben ez továbbra is az egyik legsúlyosabb hibaforrás volt mindenek előtt a közös menedzsment területén. Mindenkit felszólít és bátorít a tanács arra az összes érintett felett, hogy alaposan vizsgálják meg az EU közbeszerzési eljárásait, nézzék meg a jelenlegi szabályok hatékonyságát és végrehajthatóságát, mindenképpen fontos az, hogy a jelenlegi tárgyalásokon ezeket az eredményeket már figyelembe tudjuk venni, amikor a költségvetési rendeletet és a közbeszerzési szabályok módosítását vizsgáljuk. Nézzük meg most a gyenge pontokat, amelyeket a számvevőszék megállapított a belső menedzsment rendszerben. A, a tanács úgy gondolja, hogy a bizottság által elfogadott éves jelentés megfelelően számolt be az eredményekről és a források felhasználásáról, de mindenképpen el kell mondanunk, ezek fontos eszközök a jogszerűség és a szabályszerűség vizsgálata során. Ennek ellenére a tanács hangsúlyozza, hogy az éves tevékenységi jelentést ki kell, ki kell egészíteni, összehasonlíthatóvá kell tenni annak érdekében, hogy az elszámoltathatóságot biztosítsuk az intézmények között. Egy koherens felhasználást kell biztosítanunk az összes főigazgatóság vonatkozásában, annak érdekében, hogy az összes rendelkezésre álló auditot és ellenőrzési jelentést megkaphassuk és megvizsgáljuk Utoljára, de nem utolsó sorban, bocsánat, nem utoljára. Nézzük meg az új fejezetet az éves jelentésben, ahol az önértékelésről beszélünk, a bizottság önértékeléséről, a számbevőszék beszámol erről, konkrét eh, auditokról beszélnek, méghozzá speciális jelentések alapján elvégzett auditokról elemezték az EU kiadásainak, költ, költéseinek hatékonyságát különböző célok alapján. A SMART a rövidítése ennek az eljárásnak egyébként Specific Measurable Achievable Relevant Timed kifejezés rövidítése, éves és több éves célok elérését vizsgálunk ezzel a módszerrel. Ehhez természetesen megfelelő mutatókra van szükség. Az elmúlt hónapokban a tanács részletesen vizsgálta a 2010-es költségvetés végrehajtását a bizottság oldalán, azon az alapon, ahogyan a számvevőszék erről beszámolt az éves jelentésében. új a bizottság és a tagállamok részéről további haladásra van szükség az elkövetkező években. Ez az alapvető megállapítás. A tanács ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Parlament számára az február 21-én az ECOFIN-en határoztuk meg az ajánlásokat, amelyeket a parlamentnek előterjesztünk a 2010-es költségvetés mentesítése kapcsán. a Az Európai Unió testületei vonatkozásában is, amelyek rendelkeznek jogi személyiséggel. mi alatt ezt vizsgáljuk. Az egyes intézmények tovább javíthatják a saját tevékenységüket, a tanács valamennyi említett intézmény vonatkozásában a mentesítésre tesz javaslatot a tanács ajánlásokat fogalmazott meg, hat végrehajtó ügynökség vonatkozásában és hét közös vállalat vonatkozásában a mentesítésre. Ez lenne az ajánlások összefoglalása a szakbizottság előtt és a parlamentnek ezt ajánljuk, de mint mondtam, két alapvető ajánlást kaptunk, egy másik pedig, az egyik jó, a másik pedig nem olyan jó, és mindenképpen azon kell dolgozunk, hogy az utóbbiakat is rendbe tegyük. Köszönöm. Köszönöm szépen miniszterasszonynak, hogy a tanács jelentéséről beszámolt. Ha megnézzük az európai intézményeket, a parlamentnek és a tanácsnak is megvan a saját szerepe, fontos szerepe a mentesítési eljárás során. És természetesen az önök részéről ez egyik központi feladatuk. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak pedig egyik éves alapvető feladata, hogy a parlament részéről vizsgálja a mentesítéseket. Hálásak vagyunk a Dán elnökségnek azért, hogy ilyen együttműködőnek mutatkoztak a még nyitott mentesítési kérdésekben a tanács részéről. Köszönjük szépen, és itt vannak a kollégák a KONT szakbizottságban számukra, és nagyon fontos kérdések ezek. Most pedig megnyitom a vitát, és először megadom a szót az előadónknak, Fjellner, Christopher Fjellner kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszterasszonynak is. Örülök, hogy eljött, hálás vagyok ezért, hogy beszélhetünk egymással. Örülök, hogy a tagállamok képviselői jelen vannak a mentesítési eljárás összefüggésében. Ön természetesen a tanácsot képviseli, de azt tudjuk, hogy a tagállamok képviselője van jelenben az összefüggésben. Ennek nagyon örülök. Vegyük most először gyakorlatilag csak megismétlem a egyszerűsítésre vonatkozó kérésünket. Azt hiszem a legtöbb szakbizottságban ez szóba kerül, de magam részéről el tudom mondani, hogy nekünk is megvannak a felelősségünk a különböző intézményekben, hogy gyakran előfordul, hogy bonyolultá tesszük a szabályozást, nem egyszerűsítjük. A természetesen itt van a rendes eljárás, jogszerűségi eljárás, de a tagállamokat is felszólíthatnám, hogy ők is elkezdhetnék az erről folyó vitát, hogy tudunk egyszerűsíteni az EU irányelveket végre kell hajtani, és a lehető legegyszerűbb módon viszont ezt a tagállami hatóság dönthetik el. Nem, én svéd vagyok, nem, de nem olyan nagy a különbség, de azért az az érzésem, hogy a nemzeti minisztereknek van egy olyan tendenciájuk legalábbis, hogy dolgokat hozzáadnak még, amelyek úgymond nemzeti érdekeket szolgálnak. Ilyen tendencia mindenképpen megfigyelhető, és ezek után természetesen a legtöbb kollégám úgy gondolja, és el is mondjuk természetesen találkozunk azzal a saját választókörzeteinkben, hogy Brüsszelre kenik ezeket a dolgokat, hogyha bonyolultá válnak a dolgok, holott a tagállamok hozták létre az adott helyzetet. Épp ezért felszólítom önt arra, hogy a kollégáival erről egyeztessen. Aztán két további dolog, amiről szeretnék még választ kapni. Ha jól emlékszem, az legutolsó mentesítés során négy tagállam levelet írt nem tudom, legalább három volt, de lehet, hogy négy, amelyik a szavazáskor tartózkodott. Hollandia, Egyesült Királyság, Svédország, tán még Dánia is, nem tudom. Valam, a levelet legalábbis aláírták, ha jól emlékszem, vagy nem vettek részt ebben? Ami ezt a mentesítést illeti, minden esetre három tagállam volt, amelyik úgy döntött, Egyesült Királyság, Hollandia és Svédország tartózkodott, de a jelz... és sőt, nem is szavazták meg a mentesítést annak idején. És a kérdésem az, hogy a tagállamok körében hogyan folyt a vita ezzel kapcsolatban? Mindenképpen akkoriban az egy jelzésértékű dolog volt, amire odafigyeltek. Itt van a Dán miniszter, de hát a tanács képviselőjeként természetesen ennek is felelőssége van, de hát persze érdekes dolog, hogy az Egyesült Királyság volt az egyik ilyen állam. A következő kérdés ezzel függ össze. Ha nézzük a bűnösöket, hogy úgy mondjam, az Egyesült Királyság az egyik bűnös, amikor a különböző programok során elkövetett hibákról beszélünk, és náluk nagyon magas a hiba arány. Mi tulajdonképpen megpróbáltuk ezt már megvitatni. Remélem, hogy önök egymás között erről eszmecserét folytatnak. 58%-ról beszélünk. Fel lehetne tárni tagállami szinten a hibák 58%-át. Ezt állítja a számvevőszék. Hogyha ez így van, akkor mit kívánnak tenni? Milyen céljaik vannak ezekkel kapcsolatban? És az a három tagállam, amelyről beszélt a számbevőszék, amelyek majdnem 60%-át hozzák az összes hibának egyes program, a Spanyolország, Egyesült Királyság és Olaszország. Mi megpróbáltuk ezt megvitatni velük, meghívtuk őket ide, nem is jöttek el, és írtunk levelet, és azt mondtuk, ha ti nem jöttök, akkor mi elmegyünk hozzátok, hiszen azért ez egy fontos dolog, hogy megvitassuk. Önök hogy fogják ezt kezelni? Még választ se kaptunk erre a három levére, pedig mi elmentünk volna. De hát ön találkozhat velük, ez nem csak az Európai Parlament részéről felmerülő kérdés, hanem gondolom az összes többi tagállam érintve van ebben. A többi tagállam időt szánt arra, hogy ezt a felelősséget megvitassák. Ami pedig az 58%-ot illeti, amiről beszélünk, hogy ezeket meg lehetett volna tagállami szinten találni és oldani. És ha erről beszéltek, és tényleg megtették, akkor milyen következtetéseket vontak le ebből? Ha lefolytatják a tagállamok mi nem kaptunk erre lehetőséget, mert pedig kértük, éppen ezért most önnek megadom a lehetőséget, hogy erre reagáljon. Kérem, hogy válaszoljon a kérdéseimre. Thank you, colleague Felner. It's a huge range of... Köszönöm, Fjellner kolléga, nagyon sok kérdést tett föl. Ön miniszterasszony válaszolhat rájuk, ha szeretne most, és aztán még a bizottság, szakbizottságból négy kollégának adok szót. Nos, Fjellner úr, először is köszönöm szépen a kérdéseit. Azt is köszönöm, hogy üdvözölt itt engem. Ön is mondta, én az ECOFIN elnökeként vagyok itt ma, de hagy mondjak néhány általános megjegyzést, hiszen az Európai Parlament ajánlásait tárgyaltuk meg tehát nem vettük sorba a tagállamokat, nem értékeltük őket. Általában véve, persze szeretném, hogyha az ECOFIN-hoz visszajutnának ezek a megjegyzések, hogy egy képet festhessek nekik arról, hogy itt mi a véleményük, és hogy az ajánlásokról, amit az ECOFIN tett a múltkor, mit gondolnak önök. Az első megjegyzését illeti, ami, illetően ami az összetettséget és az egyszerűsítést illeti. Minnyáján tudjuk azt, hogy ha általában politikai akkor, hogyha kompromisszumot érünk el, akkor az még bonyolultabbá teszi a dolgokat, mert mindenkinek a véleménye egy kis építményé formálódik össze. Úgyhogy ha valóban egyszerűsíteni szeretnénk mindenki számára, akkor figyelnünk kell arra, hogy a kompromisszumok során is törekedjünk erre. Másodszorban egyetértek az a tendencia, hogy a rendszerben, ahogy halad előre egy ügy, egyre bonyolultabbá válik. Legalábbis mi Dán szempontból így látjuk ha megkérünk valakit, hogy tegyen meg valamit, akkor még egy kicsit hozzátesz, és ezt mindenki megteszi, és így lesz bonyolult a folyamat. Úgyhogy nagyon fontos tudni, hogy milyen hibákat követünk el, és hol lehet egyszerűsíteni. Három ország, tagország nemmel szavazott, ahogy ön is mondta. Én úgy gondolom, hogy az ő megközelítésük, akik már szavaztak az ajánlásokra, hasonló az ő álláspontjuk azokéhoz, akik igennel szavaztak. Ugyanis azt mondták, nagyon fontos, hogy kövessük, figyelmesen kövessük ezt az eljárást, és hogy egyensúlyba hozzuk azt, hogy megfigyeljük azt, figyelembe vegyük azt, amit már eddig elvégeztünk, és ugyanakkor változtatásokat eszközöljünk. Én akkor azt mondtam, hogy a legtöbb aggodalom, aminek hangot adott az adott három tagország, ugyanaz az aggodalom volt, mint amit azok hangoztattak, akik nem szavaztak ellene. Mert vannak olyan dolgok, ahol még vannak hiányosságok, csak hát építő jellegűbb, hogyha a mentesítés során javítjuk ki ezeket, és nem szavazzuk le az egészet. Úgyhogy igazából egyetértünk. Igen, ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Előre haladunk, és bizonyos dolgokon még van mit javítanunk. De általános vitát folytattunk a mentesítésről, nem vettük sorra az egyes országok aggodalmait, nagyon rövid volt az idő, és én azt gondolom, hogy ugyanazok voltak az aggodalmak, mint itt. Elnök, köszönöm szépen. Stásznak adnám meg a szót először, és az alelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hagy mondjak én is köszönetet a miniszter asszonynak, az adott válaszokért. Nagyon konkrét a kérdésem, igazából még tájékoztatást szeretnék kérni. A tanács ajánlásokkal látta el a mentesítést, de nem tudom, hogy a tanács mentesítést, tanácsmentesítést is ajánlják-e. Ha igen, akkor milyen dokumentum alapján? ha konkrét dokumentumok alapján teszik ezt meg, akkor lehetséges lenne ez az, hogy ami alapján mentesítést adnak a tanácsnak, a parlament is megkapja ezeket, hogy átnézhessük. Köszönöm szépen. Philip redburn a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először vagyok ebben a szakbizottságban, és ezért bocsássanak meg, ha nincs a tapasztalatom, mint önöknek. De először köszönetet szeretnék mondani a miniszter asszonynak, hogy eljött ide. 30 éve vagyok tagja ennek a háznak, de először ülök ebben a szakbizottságban. A mentesítési vitát mindig figyelemmel követtem a plenárison. Úgy tűnik nekem, hogy, ahogy a miniszter asszony is mondta, vannak hiányosságok, különösen a bizottság mentesítését illetően. Gyakorlatilag mindig ugyanaz a probléma. Igen, vannak problémák, igen, véget akarunk vetni a problémáknak, de persze sohasem tesszük meg. És ennek az az oka, hogy mindig megadjuk a mentesítést, és ezzel rábólintunk a politikai megoldásra. Ami engem illat, Szerintem be kell azonosítanunk azokat a területeket, ahol a hibák inkább sokszorozódnak, ahelyett, hogy csökkennének. Nem jött el az ideje annak, hogy felelősséget vállaljunk, és a valós kérdésekkel foglalkozzunk? A valós kérdés szerintem, és Fjellner úr is beazonosított egyet-kettőt, az, az a terület, ahol nem folyik ellenőrzés, vagy nagyon kicsi az ellenőrzés a kiadásokat illetően, például a kohéziós alapok programjait illetően, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapot illetően. Fjellner úr említett az Egyesült Királyságot, nyilvánvalóan ez az én anyaországom, és én csak azt tudom mondani, hogy a 2010-es adatokat illetően a brit koalíciós kormány nagyon is figyelemmel követi ezt, és egyébként mi is beazonosítottuk azt, hogy bizonyos gyakorlati megoldások okoztak hiányosságokat, és ezeket a megoldásokat akkor el is ejtettük az Egyesült Királyságban. De azt hiszem, az főleg a megjegyzésem a asszony felé az az lenne, hogy még mindig nem vagyunk elég határozottak amikor a számadatokat megvizsgáljuk, zéró toleranciát kellene alkalmaznunk. Nem szabad semmennyi hibának előfordulnia. Nem arról kell beszélni, hogy hogyan oldjuk meg a hibákat, hanem arról, hogy nem, nem lehetnek hibák. A parlamentnek ez kell, hogy legyen, mint a célja. Köszönöm szépen, Bradburn úr, Skilakakis úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter asszony, üdvözlöm itt. Köszönöm, hogy eljött. Amikor nagyobb átláthatóságot akarunk minden költségvetésben, ez egyértelmű, hogy ez a tendencia az Európai Uniós költségvetésben is. Én a tanácsmentesítését illetően árnyékelőadó voltam, és levelet kaptunk a parlament elnökétől, amelyet a tanács felé intézett, és amelyet a jogi szolgálatunk is átnézett. A kérdésem az, hogy megkapták ezt a levelet, fognak rá válaszolni azokra a kérdésekre, amiket a levelbe foglaltuk? Hát, ez elég sok kérdés volt, úgyhogy akkor jöjjön még egy forduló. Köszönöm szépen, elnök úr! Stász úr és Skilatakis úr. Ugyanaz a kérdésük gyakorlatilag. Nincs akkora <coughs> tapasztalatom, Bradburn úr, én is újonc vagyok itt, de ez egy nagyon érzékeny téma, mert mindig erről beszélünk. Mi a szerződés alapján adjuk meg a mentesítést a tanácsnak. És a tanács a 319-es cikk szerint jár el, amely kimondja azt, hogy a parlament a tanács ajánlása alapján mentesítést garantál a bizottságnak az EU-s költségvetést illetően. Hát ez az alapállás, és ez mindig a probléma, és gondolom, hogy senkit nem lep meg, hogy ma nem fogjuk megoldani ezt a kérdést. És a számvevőszék éves jelentéséért is a tanács felelős, úgyhogy ez a kiindulási alap. úgyhogy nem ma fogjuk megoldani ezt a problémát, hogy az intézmények hogyan adják át az információkat egymásnak. Az, hogy a mentesítés megadása, jóváhagyása akadályozza-e a reformokat. Nos, amikor Dániában felkészültem erre a témára, én is felvetettem ezt a kérdést. Javult valamit a helyzet? Mert amikor azt mondjuk, hogy 7,7%-os a hiba arány, hát akkor ez elég magas, és még hogyha a valóságban ez csak 4,4%-ot ér még akkor is nagyon magas. Tehát föltettem ezt a kérdést, és azt mondták válaszul. Ha a múltat vizsgáljuk meg, azt látjuk, hogy évről évre voltak javulások. Nem drasztikus változások, de javulások következtek be, és ezek mögött mindig közös érdekek állnak. Mert mindenkinek be kell számolni az adófizetők felé, és senki sem akar vita, ö, hibákról beszámolni. Mindenki minősített auditálást szeretne. És hát lehet, hogy ez inkább csak mentalitás kérdése, én azt gondolom, hogy jobb, hogyha rábólintunk a mentesítésre, és utána fokozatosan dolgozunk azon, hogy egyszerűsítsük, beazonosítsuk a hibákat, hogy a tagállamok ezeket kijavíthassák, és hogy rávegyük a tagállamokat, hogy igen, ezt meg kell, hogy tegyék. Elnök, köszönöm szépen. Szöldek Ártúr. Ministeren skal have mulighed for at blive budt velkommen på dansk. Köszönöm. Dánul szeretném feltenni a kérdésemet, hiszen így dukál, és három kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy az ESFS-szel kapcsolatban milyen viták zajlanak. Ezt 2010-ben hozták létre, tehát tavaly előtt és Portugália például segít kapott, és igen, jelentős garancia összegről van szó. Nagyon érdekes ez a dolog, tehát nem is igazából annyira a mi perspektívánkból. De nagyon érdekelne a jogalapja annak, hogy hogy hozták ezt létre, és ennél még jobban érdekelne az, hogy milyen sikere volt ennek az alapnak. Tehát milyen meggondolások vezettek erre? Szeretnének ebből valamilyen hosszabb távú mechanizmust létrehozni, és hogy milyen parlamenti ellenőrzés alá próbálják ezt helyezni. A második kérdésem, tehát három országról van szó, és ez a három ország pedig nem akarta a tanács mentesítését megszavazni. És Dánia tavaly sem akarta megszavazni. Tehát Dánia tavaly ellenállt, és 2011-ben. Nem. Tehát ez 2010-ben, de 2011-ben nem. És valószínűleg ugyanez a vonal marad az idén is. Felmerül az a kérdés, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy a miniszter megváltoztassa álláspontját, hiszen a tanács általában egyetért abban, hogy hogyan legyen a helyzet, de azonban mégsem tudnak megállapodni. És pillanatnyilag nagyon különleges helyzetben vagyunk, és szerintem nem látszik még javulás. Tehát szerintem most pillanatnyilag jobb, ez igaz, de de nem szabad az elkövetkezendő évben úgy eljárni, hogy a tanács állandóan bármi történjen, megszavazza a mentességet. Tehát nem tudom, hogy hogyan gondolkoznak a tanácsban. Tehát én úgy gondolnám, hogy lassú lépésekkel kellene előre haladni, Azonban eh, most nem haladtunk, nem léptünk semennyivel sem előre. És de most eh, köszönetet mondok a az elnökség eddig munkájáért, a nyíltságáért, de most maradjunk csak itt egy kicsit a nyíltságnál. Ez eh, azt jelenti, hogy holnap délután a 46-os pontban is vitázunk majd, hiszen ott a tanács menteségéről lesz szó. És amennyiben ma nem vitázunk erről, akkor holnap a 46-os pont alatt vitázunk majd a tanács mentesítéséről. Probably not. <laughs> Reméljük, hogy nem, nem kerül akkor erre sor. De, de folytassa csak, folytassa csak a kérdéseket. Tehát most, most kell feltenni a kérdéseket. Még három kérdés. Inge Gressle a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Ne haragudjon. De hogyha ilyen szép nyilatkozatot hallok, akkor igazából egy szatírában érzem magam. Hiszen a probléma az nem valahol van, hanem a probléma a tagállamokban van, némely tagállamban. Az a szomorú helyzet, hogy Spanyolország már tíz éve a strukturális alapok hiba lovagja, tehát mindenben vezet, ami hibát illet, és Görögország pedig fejfej mellett halad. Tehát igazából ezt önök is látják a tanácsban. A kérdés azonban az, hogy mit tesz a tanács annak érdekében, hogy azonosítson egy tagállami csoportot, amely problémás. Tehát arról van szó, hogy itt újjal mutogassunk, hogy ti voltatok azok? Vagy pedig arról van szó, hogy konkrét, szigorú szabályokat hoznak, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat kikerülni. Itt a 2000-2006-os számokra hivatkozok, akkor ugyanez volt a helyzet, és Semet a biztos is igazolta, hogy Spanyolország ismét éllovas Görögországot most leváltotta ebben a helyzetben, a nehéz finanszírozási helyzetben. De mindig ugyanazokkal a tagállamokkal van probléma. Előbb-utóbb különleges intézkedéseket kellene foganatosítani velük szemben. Kérdésem az, hogy vannak-e ilyen különleges intézkedési tervek, például Spanyolország és Olaszország esetében. Ők az éllovasok. A két legfiatalabb tagállamunk Románia és Bulgária. Románia és Bulgária nyilván nagyon nehéz helyzetben van. És hogyha a bizottság legújabb haladási jelentését idézem, akkor Romániában a korrupció igen jelentős. Tehát a korrupció esetében a büntetések 60%-át felfüggesztik. Ez azt jelenti, hogy hát jól van, csináljátok tovább így. De hogyha néhány kis országban megengedik a korrupciót, akkor ez mindenhol probléma lesz. Ez az első megjegyzésem. Bulgária. Bulgáriában 27 büntető eljárás folyik 28 bíró ellen, nem tudom, hogy Dániában hány bíró ellen nyújtottak be keresetet, Németországban létezik egy-két ilyen bíró. De két tagállamunkban igen sok probléma van. Mit tesz a tanács abban a tekintetben, hogy hogyan kezelik az EU-s pénzeket? Van-e valamilyen tervük? Szeretném még elmondani, hogy nagyon nagy benyomásra volt rám a mentesítési állásfoglalás, hiszen nagyon fontos ösztönzőket látok benne. Itt a különleges jelentésekhez is elolvastam egy-két véleményt, tehát itt az agrárpolitikához saját magam készítettem ezt elő. Tehát ez nyolc sor. A többieknek több ötlete volt, hát ott három-négy oldalas jelentések is készültek. Azonban ebből kiberül, hogy a probléma néhány tagállamra koncentrálódik, amelyek egyszerűen nem teljesítik a kötelességeket. Ez a hitelesség kérdése. És nem lehet úgy elintézni, hogy hát ez így van, Istenkém. Javítani kell a visszafizetési rendszert is, és ebben a tekintetben együtt kell működni a tagállamokkal. De mindenképpen az óra parancsa az, hogy a problémákat ott próbáljuk megoldani, ahol megjelennek, és ne csináljunk úgy, mintha mindenkit ugyanúgy érintene az összes probléma. Köszönöm szépen, Gressle kolléganő ebben a körben, Geyer kolléga következő. Én is szeretném megköszönni a miniszterasszonynak, hogy eljött. Nem gyakran van részük abban az élvezetben, hogy a tanács ilyen magasrangú képviselőit üdvözölhetjük körünkben. Őszintén örülünk ennek, de észreveszi, hogy elég sok megjegyzést kap a bizottságunk részréről, és ebben azért az is megjelenik, hogy kiengedjük egy kicsit a frusztráció gőzét. Ez azzal is összefügg, hogy képviselőként és főleg ebben a bizottságban egyedül érezzük magunkat az európai költségvetés dzsungelében. Éppen azért lenne egy-két megjegyzésem. Örülnék, hogyha a tanács soros elnöksége alatt ezekkel foglalkoznának. Megértem én, hogy nagyon nehéz kritikusan tárgyalni 27 tagállammal arról, hogy ki nem írta meg a házi feladatát. Ezt a problémát pillanatnyilag a pénzügy politikában érezzük, hiszen a tanács sem igazán mutatott olyan szándékot, hogy itt transzparenciát akar. És nem akarta úgysem korrigálni a dolgokat, hogy a problémák időben megszűnjenek. Elnézést a megfogalmazásért, de igazából ez felelőtlenség. Hiszen a tanács úgy tesz, és főleg az a három kormány, amely nem szavazza meg a mentességet, hogy az Európai Bizottság kifizetésével semmi közük nem lenne. Ez mondjuk lehet, hogy igaz az ECOFIN-re. Azonban ez nem vonatkozik azokra a tagállamokra, és ezt Kressle kolléganő már elmondta, amelyek az Európai Unió költségvetési rendje ellen vétenek, és felelősek olyan hibahányadosokért, amely minnyájunknak fáj. Jó úton vagyunk, hiszen az Európai Unió, az európai költségvetés számos területén csökken a hibahányados A strukturális, a regionális alapoknál viszont növekedtek a hibahányadosok. Ez a költségvetés hilles sarka. Két dologra utalnék most. A regionális politika menedzselése ketté van osztva. Hiszen a tagállamok az egyik részért felelősek, és ott születnek a hibák és amennyiben az ECOFIN a bizottság mentesítése ellen szavaz, akkor ezek a tagállamok saját költségvetési igazgatásuk ellen szavaznak. Blackburn kolléga, menjen haza, hiszen a hármas számú bűnös az ön királysága, legalábbis a számbevőszék jelentése alapján. És az európai regionális alapoknál nagymértékben csökkenthetné a, fé- a hiba hányados, hogyha otthon kevesebb hibát követne el. Tehát is, hogyha a bizottság ellen szavaz, akkor a saját kormányzata ellen is szavaz. A következőket tesszük, hogy csökkentsük a hibahányadost. Az Európai Parlament lehetőségeivel szeretnénk élni, kétfajta ilyen van. Az Európai Szociális Alapban nagy mértékben csökkentettük a hibahányarost 2 százalékra, hiszen a bizottság az a fenyegetett, hogy leállítja a támogatási programokat. Ezt továbbra is folytatjuk a regionális alapoknál. A regionális biztost és az új főigazgatót erőtelésen támogatjuk majd ebbőli szándékunk megvalósításában. Gressle asszony megnevezte a bűnösöket, és a bizottságot pedig lényegesen támogatjuk, hogy a programokat igenis függesse fel az európai költségvetés érdekében. Ezeket az intézkedéseket foganatosíthatjuk mi innen. Elgondolkozhatunk az agrár költségvetésről is. Itt 2% alá csökkent a hibahányados, mert a kifizetések máshogy vannak. Hiszen a garancia teljesítménynél kérik el a pénzt. Tehát itt is csökkennek a hibahányadok. Ezt így kell tennünk, hiszen a tagállam mok nem beszélnek azokról, hogy mit kellene körükben tenni. Annak érdekében, hogy csökkenjen a hibaányados. Ez sajnálatos, hogyha azt mondjuk, hogy mégis mentesítjük a bizottságot, akkor ez konzekvens, viszont azok a tagállamok, amelyek a mentesítés ellen szavaztak, önmaguk ellen is szavaztak. Utalnék arra a vitára, amely a tanácsban mindenképpen lefolytatandó lesz majd, hogy hogyan lehetne a tagállamok hozzájárulásra most csökkenteni a hibaányadost. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három nagyon súlyos kérdést hallottunk. Nem tudom, hogy miért emlékeztetett engem ez a helyzet a Casablanca-ra, Ingrid Bergman és Humphrey Bogart állott a végén. Hát igazából talán azért, mert úgyis tudjuk, hogy ki a gyanús. De három nagyon komoly kérdést kapott. Úgy gondolom, hogy a leg utolsó mondatok, tehát hogy ez egy nagyszerű barátság kezdete lehet, helyén való. Esetleg ezt így is meg lehetne tárgyalni. Amikor felkészültem az idejövetelre, akkor sok mindenen elgondolkoztam. Sokat lehet beszélni a hiba hányadosról. Bizonyos területeken magasabb az idén. Igen. Magasabb, mint kellene. De a kétszázalékos cél felé mozgunk. És visszamehetünk korábban, korábbi évekre, amikor jobb volt a helyzet, más területeken. a véleményem szerint a dolog alapja az, hogy mm, hogyan kell a megfelelő irányba elmozdítani a folyamatokat. A tanácsban nem látjuk értelmét annak, hogy újra mutogassunk egymásra. Az lenne lényeges, hogy technikai, administratív segítségét nyújtsunk. És a bizottságnak lépnie kell ebben a tekintetben is hiszen a dolgok változnak. Úgy gondolom, hogy amit Gressle asszony mondott, a dolog lényegét érinti. Hiszen lényegesek a pénzügyi korrekciók. Annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük. Hiszen ez egy kulcsfontosságú kérdés azért, hogy bizonyos forrásokat vissza is kérhessünk, hogyha a korrekció nem működik rendesen. És hogyha ezeket a szabályokat és mechanizmusokat szigorúan alkalmazzuk, akkor csökken a hibahányadó. Szerintem ezt láthattuk is, és szerintem ez a jövőben is így lesz. Hiszen természetesen javítanunk kell az Európai Uniós alapok menedzselését nem hinném, hogy bármely bizottság, képviselő vagy miniszter azt szeretné, hogy hát gyertek adófizetők, nem érdekel, hogy mit csinálunk. És a jó időkben is keves, kevés a pénz. Alapvetően úgy gondolom, hogy nagyon lényeges ez. Egyidejűleg a vita másik része arról szól, hogy hogyan előzhetjük meg a problémákat. Hogyan lehet gyökereinél kitépni a rosszat. Nagyon fontos egy felfüggesztési politikát kezdetektől fogva alkalmazni, amennyiben lényeges hiányosságokat észlelünk, és amíg nem alkalmazzák teljesen a korrekciós eszközöket. Nagyon fontos észrevenni azt is, hogy a számbevőszék azt mondja, hogy mindkét területen lehetséges a javulás. És ebből kell kiindulnunk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egy teljes, megbízható pénzügyi korrekciós mechanizmust kell alkalmazni a nemzeti szinten. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt szem előtt tartani, hiszen van egy ajánlott út, és ezen kellene tovább haladnunk. Volt itt még egy kérdés, hogy mi lenne, ha nem javasoljuk a mentesítést. Szeretném még egyszer megismételni, hogy a dolgok állandóan javulnak. És ezt így folytatjuk majd. Próbálunk egyszerűsíteni, próbálunk technikai, adminisztrációs segítséget nyújtani, és így a dolgok javulnak, hiszen szükségünk van a javulásra. Ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy olyan helyen vagyunk, hogy észre kell vennünk, hogy tényleg történtek javulások, de további javulásra van szükség. Most az EFSF-re utalnék, az ideiglenes tűzfalra. Természetesen, ahogy mindenki tudja, nem ezen a kereten belül helyezkedik el. Tehát az idén nyáron egy állandó eszköz lép a helyére. A szerződés néhány hete sikerült nyélbeütni a tartós mechanizmusról, és természetesen helye lesz az eszmecserének is ebben a formában. Ahogy egy korábbi kérdésre már válaszoltam, nem fogjuk a parlament és a tanács közötti eszmecserét ebben a körben lefolytatni. Thank you very much. Next one. Következő. Köszönöm szépen. Cseszkova kolléga a következő. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit a... Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy lehetőséget kapok arra, hogy hozzászóljak egy néhány szóban ehhez a témához, amelyről ma beszélünk. Egy kicsit az az érzésem egyébként, hogy a vita meglehetősen széles körű, olyan sok a probléma, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy karácsonyfa, őszintén szólva, pozitív értelemben mondom egyébként. Elsőként, elsősorban el kell, hogy mondjam, hogy szóba került Csehország, egy kolléganő említette, mint az egyik bűnös, hogy úgy mondjam. Ehhez a témához én már egyszer hozzászóltam, legalábbis ami a bűnös Csehországot illeti, egy plénumon is hozzászóltam már, Csehországot első alkalommal említik az éves jelentésben, ha jól tudom. Felhívták a figyelmet néhány hiányosságra, és meg kell, hogy állapítsam, nincs lehetőség arra, vagy nem látom a lehetőségét annak, hogy Csehországot csak úgy besorolják a bűnösök közé. Most ez független a attól, hogy a gazdaság eredményeit vesszük el, vagy a hiba arányokat vesszük el. Önmagában nem helyes az, hogy összevetik Csehországot bizonyos dél-európai országokkal, Spanyolország, Olaszország, Görögország jut eszembe, bármennyire is kedvelem én ezeket az országokat. Igyekeztem utána járni a dolgoknak, az Európai Bizottságnál is, több tárgyalást is folytattam az ügyben, és a következő eredményre jutottam, ami a hiba arányt, a hiba kvótát illeti, az adminisztrációt illeti a pénzfelhasználás során Csehországban. Az egész nem olyan veszélyes, legalábbis nem annyira, hogy egyszerűen bűnösnek mondhatnánk ki Csehországot. Másrészt azt gondolom, hogy meg kell különböztetni az eurozóna országait és az eurozóna kívüli tagállamokat, hiszen nekik saját valutájuk van. Ebben az összefüggésben szeretnék feltenni egy kérdést, mert eh, itt a szakbizottságban is szóba került a téma nem régiben. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a tőke portfólió az Európai Beruházási Bankon belül hogyan alakul? Tehát a kérdés az, van-e elég, vagy hogyan biztosítják, hogy legyen elég tőkéje az Európai Beruházási Banknak, hiszen tőkére szüksége van, kellő mennyiségű tőkére, és ebből az összes tagállamot lehetne támogatni. Például a strukturális alapokat, ha nem teljesen hívják le valahol, akkor ezeket a pénzeket oda lehetne irányítani. Persze a megvalósítás módját végig lehet gondolni. Az Európai Beruházási Bank minden bizonyal átstruktúrálja a görög adósságot, de a AAA minősítést is meg kéne tartani. A kérdés tehát az, hogy ezen a területen hogyan látnak egy jövőbeli fejlődést. Mert bizonyos dolgok nehezen képzelhetők el számomra. Köszönöm szépen. Köszönöm Cseszkova kolléganőnek. Mivel az idő egyre inkább halad, azt javaslom, hogy az utolsó forduló következzen a kérdésekben. Először egy megjegyzést a bűnösök kifejezéssel kapcsolatban, ez a vallásból jön. Nemrég olvastam egy történetet, hogy minden szentnek van egy története, és minden bűnösnek van jövője, vagyis abban bízunk, hogy a problémákat megoldjuk, ezen dolgozunk, nem szeretnénk megbélyegezni, vagy megtámadni senkit. Nem, a támadás nem arról szól, hogy valakit megbélyegezünk, hanem arról, hogy javulást érjünk el a parlament és a tanács együttes fellépésével. De hát természetesen fontos ennek érdekében, hogy azokat a felelősöket keressük meg, akik változtatni tudnak. Mi a polgárok képviselőiként, parlamentként csak rámutathatunk a problémákra. Két hozzászólást látok még, Szördegárd kolléga és Felner kolléga a jelentéskészítő. Ha nem láttam senkit, vagy nem vettem észre, vagy valakit kihagytam, akkor szóljanak, egyébként lezárom a listát. Köszönöm szépen. Nem pontosan értem a választ. Mi a helyzet holnap? a 43. pontnál a, tényleg nem jó, hogy a tanács nem akar eljönni. Nagyon sok tanácsi képviselő volt már itt, akik kimentek, amikor kérdést tettünk fel, vagy akkor jöttek már, amikor vége volt a vitának. Igazából ez nem javítja a tanács és a parlament viszonyát, bár a tanácsnak nem mindenhol van sok beleszólni valója, és holnap, és gyakran szóba kerül a szerződés, de azért én szerény véleményem szerint fontos lenne, hogy itt legyen a tanács ebben az ügyben. Nagy többséggel döntöttek a parlamentben úgy, hogy ne adják meg a mentesítést, és igazából párbeszédre van szükség, és ha nincsenek jelen, akkor ez az erre irányuló szándék hiányát jelenti. Másrészt a parlamentnek a tanács számára meg kell adni a mentesítést. Ez nyilvánvaló, nem ezen vitatkozunk. A kérdés az, hogy ez a bizottság mentesítésén keresztül történik-e hogyha a parlament megadja a bizottságnak a mentesítést, akkor automatikusan a tanácsot is mentesítjük ezzel? Ez itt a kérdés. Nem az a tény vitatott itt, hogy a tanács számára mentesítést kell adni a parlamentnek. De a kérdés a tanács és a bizottság viszonyában merül fel, hogyha ez a bizottságon keresztül megy, ez egy bonyolult dolog, akkor kerülő, hogy úgy mondjam, és eh, itt közvetlenebbé kéne tenni a dolgot. Alapesetben legalábbis volt egy kivétel régebben, a svéd elnökség annak idején tényleg kivétel volt, és ez dicsérendő, tehát ha ezt szeretné a tanács, az elnökség, akkor ez megy is a svédek írásban válaszoltak. Ha nem jöttek el közvetlen, persze, de azért a internetre kitették. Tehát, hogyha tényleg kész erre egy soros elnökség, akkor meg is tehetik. Ez egy politikai probléma, nyilvánvaló. Most emlékezzünk a svéd elnökségre, ők megtették, de azóta nincs rá lehetőség. Még korlátozott kérdéseknél sem kapunk választ. Évről évre feltesszük a kérdést, mi a helyzet, hogy alakul, és hogy lehet az, hogy a tanács a, a fordítási költségvetési előirányzatot ö, ö, túl magasra értékeli, túl magasra lövi be. És ö, aztán utána persze évről évre növelni szeretnék, annak ellenére, hogy nem használják fel a rendelkezésre álló pénzt. Lehet, hogy egyfajta tartalékot kívánnak képezni az épületbeszerzéshez. Mi más oka lehet ennek még? Igazából nem látjuk a pontos számokat a fordítás területére. Hogyha tehát ilyen alapvető kérdéseket sem tudunk tisztázni, eddig lehet, hogy a miniszter azt mondja, most megteszi, tehát több millió euróról van szó, lehet, hogy reagálni tud erre. Nagyon nehéz ezek után a polgároknak elmagyarázni, hogy mi történik. Köszönöm szépen, kedves kollégek. Tájékoztattak arról, hogy miniszter asszonynak el kell érni a repülőjét, és negyedkor mennie kell, negyed ötkor úgy értem akkor már indulnia kell, nagyon röviden kell feltenni a kérdést. Fjellner kolléga, nagyon rövid leszek, mondja Fjellner kolléga. De az elején elmondta a asszony, hogy a vitát elviszi a tanács elé, és ez nyilván lehetőséget kínál nekünk. És azt gondolom, hogy nem szabad Ön azt mondta, hogy nem akar átmenni, átlépni tagállamokon, de tegye meg nyugodtan. A lényeg tanulni kell egymástól. De még mindig ott tartunk, hogy 58%-ot tagállami szinten fel lehetne tárni a hibákból, akkor azt kell megvizsgálni, hogy tudunk ebből tanulni, hogy tudjuk ezt valóban elérni, hogy tudunk kevesebb hibát elkövetni vagy feltárni tagállami szinten. A, az együttes felelősség együttes fellépést igényel, nem pedig azt, hogy lemondunk erről. És eh, Gerszle asszony beszélt erről a hatékony ö, visszaszerzési módszerek. Tehát erre figyelni kell, hogy tudjuk a pénzt visszaszerezni, a rosszul kifizetett pénzeket, és a szankcionálási mechanizmusokat igenis meg kell vizsgálni. Ne csak a regionális fejlesztért felelős miniszterek beszéljenek erről, hanem más minisztereknek is be kell vonni. Soknak van tapasztalat ezen a területen, vegyék igénybe a tudásokat. Köszönöm szépen Fjellner kollégának. Miniszter asszony, kérem a válaszát. Uh, tomorrow the council will be uh, uh, one of the, the civil servants to, to represent the... Nem én leszek jelen, a tanács képviseletében, de az elhangzott megjegyzések megoldásokat kell találni. Szerintem az a megközelítés helyes. A viták a jellegüknél fogva meglehetősen követelezőek voltak. Hosszú történetre nyúlik vissza ez a vita. Talán valahogy másképp kellene megközelíteni ezt a kérdést. Hogyha párbeszédet akarunk, akkor valamilyen kölcsönös megállapodásra szükség van. Mert a párbeszédnek ez az alapvető vetülete, vagy alapvető elvárása, hogy egy valamilyen alapvető kölcsönös megállapodás, vagy és ez alapján például a szerződésben meg kéne állapodnunk, hogy mit tartalmaz ez a szerződés, hogyan értelmezzük ezt. És erről tudok beszélni, amikor az újjalmutogatás kerül szóba. Természetesen nagyon különböző tapasztalatok vannak, amikor erről beszélünk. Én tapasztaltam azt, ha meg akarunk változtatni valamit, akkor az embereknek lehetőséget kell adni erre, segítséget kell adni, hogy változzanak, tanácsot kell adni, meg kell találni a konstruktív utakat, amelyek működnek. Nem gondolom, hogy a bűnösök megjelölése kizárólagos dolog. Meg valahogy közös utakat kell járnunk, és segíteni kell egymásnak, amikor pénzügyi korrekciókat akarunk végrehajtani. Amikor az Európai Beruházási Bank kerül szóba, a számvevőszék nem, talál, nem jegyzett meg ezzel kapcsolatban. Itt konkrétan nem vetett fel kifogásokat, más területeken vizsgálta az európai projekteket, ahol az Európai Beruházási Bank aktív. Lehet, hogy én tévedek, de az értékelés azt fogja mutatni. Nagyon nehéz rávenni a tagállamokat arra, hogy finanszírozzáknak nagyobb mértékben egy európai beruházási bankot, és hát nyilvánvalóan a nagyon szigorú elvárások vannak a háromszoros ával kapcsolatban. Ez a business modellje, az üzleti modellje az Európai Beruházási Banknak, hogy ebből indul ki, rendelkezik egy ilyen minősítéssel. De hát sok mindent lehet erre mondani. Az Európai Beruházási Bankot megkérték tagállami szinten, hogyan tudnának hozzájárulni növekedési foglalkoztatási szempontból ezen kérdésekhez európai összefüggésben. A CESZ Cseszkova hogy megjegyzései cseh vonatkozásában érdekesek, mert ez is világosan rámutat arra, hogy lehet konstruktív utakat találni. Nyilvánvalóan nem észszerű ezt a bűnös vitát így folytatni, mint az elnök úr is mondta. Aztán a tanács lehetőségét, képességét illetően, hogy jó költségvetést készítsen Amennyiben engem jól tájékoztattak a 2012-es költségvetési eljárásra vonatkozóan megtették a lépéseket, hogy csökkentsék az előírásokat, a rendelkezéseket. Azzal összefüggésben, hogy ténylegesen mire van szükség ami pedig az előadót illeti, erre szeretném még röviden reagálni. Mint az elején mondtam, természetesen beszámolok az itteni vitáról a tanács előtt, mert úgy gondolom, fontos, hogy a tanácsban tudják, hogy hogyan fogadták az ajánlásokat, és mik a legfontosabb pontok, amelyek itt szóba kerültek. Úgy gondolom, hogy a tanács tagjai teljes mértékben osztják azt a komolyságot, amelyel a hibákat igyekeznek megállapítani és csökkenteni. Tehát ez ugyanúgy fontos ott is. Tehát vonatkozik ez súlyosságát és számát tekintve is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vesztager asszonynak szeretnék köszönetet mondani, miniszterasszonynak, hogy eljött a körünkbe azt gondolom, hogy eh, ez egy kiváló barátság, egy csodálatos barátság kezdete, tényleg ebben bízom legalábbis, és eh, így együtt tudjuk kezelni a közpénzek elközítését az Európai Unióban. Okay, wir können... Rendben, akkor hogyha szeretnénk, akkor végül is ebben a témában Szemetta biztos úr, amennyiben szeretne röviden hozzászólni a mentesítési eljáráshoz, akkor erre most lehetőséget biztosítok önnek, mielőtt rátérünk a következő pontra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a miniszterasszonynak, hogy bevezett ezt a témát, és a Dán elnökségnek is köszönetet kell mondanom a kiegyensúlyozott kommentárokért és a következtetésekért, amelyeket összeállítottak ebben a rendkívül fontos mentesítési eljárásban az Európai Parlament számára. Az elmúlt években sikerült haladást elérni, ami azt is elismeri, hogy a fáradozásainkat a legfontosabb területekre irányítottuk, ahol javulásra van szükség. A, a politikai területek és a menedzsment módszerek között nagyon komoly eltérések vannak éppen, ezért a jó eredményeket stabilizálni kell az évek során. Más területeken, mint a kohéziós politikában, vélbe szakadt 2010-ben a pozitív folyamat, és a mai napon is elsősorban a kohézióval foglalkoztak a vita során, a kohéziós politikával, illetőleg a tagállamok felelősségéről ezen a, vitatkoztunk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy a tagállamok teljes mértékben vállalják azt a felelősséget, amely rájuk hárul a közös menedzsment, gazdálkodás kérdésében. A bizottság megnézte a azokat a lehetőségeket, amelyek alapján javítani lehet a munkát, és figyelembe vesszük a, a tagállamok ajánlásait. Sajnálata veszük tudomásul, hogy három tagállam nem tudta támogatni a mentesítési javaslatot, ami pedig a teljesítmények hiányát illeti, az eredmények hiánya bizonyos tagállamokban. Látjuk, hogy itt komoly nehézségek merültek fel az adatszolgáltatásban a nemzeti hatóságok részéről. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a bizottság nevében, ami lehetővé teszi, hogy részt vegyünk abban, ahogyan elfogadjuk a tanács ajánlásait. Az elmúlt év mentesítési eljárást illetően, állásfoglalását illetően a, leg, a tagállamok hatékonyan működnek együtt az Európai Bizottsággal, ami azt jelenti, hogy a alapos, megbízható pénzügyi gazdálkodás elveit betartva dolgozunk. A költséghatékonyság is nagyon fontos az egyszerűsítés szempontjából, ahogyan erre a bizottság javaslatot tesz a költségvetési rendeletben és a több éves pénzügyi keretben. A rövid távot illetően a bizottság folytatja azt a munkát, amelynek célja, hogy megvizsgáljuk a gyenge pontokat, amelyeket feltárt a számbevőszék éves jelentése, illetőleg a mentesítési ajánlásokban ez szerepel a tanács részéről, ami a hosszú távú javulást illeti, fejlődést illeti, el kell fogadni, felül kell vizsgálni a költségvetési rendeletet, és ezt figyelembe kell venni, az eredményeket figyelembe kell venni a több éves keretben erősíteni kell az EU finanszírozás hatását természetesen, másrészt pedig áramvonalasítani kell a menedzsment fellépéseket. A tanács ajánlásai rámutatnak egy széles körű területre, ahol a, a javulásra van szükség. A bizottság szorosan követi az vagy nyomon követi az ajánlások végrehajtását. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig lezárom a négyes pontot, és megkezdhetjük a vitát az ötödik napirendi pontról. Greszle asszony, még a négyeshez hozza ki, csupán biztos úr jelenlétét szeretném megragadni, hogy átadjak neki egy üzenetet. Tegnap egy staff working groupban, a munkacsoportban az Olaf reformról vitáztunk és készítettünk egy dokumentumot. Remélem, hogy ez ma még elmehet a koordinátorok elé, és a koordinátorok megnézték, akkor folytatjuk a munkacsoportban. Minden esetre szeretnénk az Olaf reformját folytatni. Ezt szerettem volna itt elmondani önnek, mert önnek is fontos volt, meg nekünk is, hogy itt dolgozunk. Ez lenne a mai délután jó híre. Ja, vielen Dank, äh, Frau Köszönjük szépen, Kressle asszony. Lezárom a négyes pontot, és most az ötös pont. Foly át megyünk az EU általános költségvetés harmadik szakaszára, és fölteszem a kérdést, hogy szeretne megint bevezetőt tartani ehhez a ponthoz, vagy közvetlenül adjuk meg a szót a jelentéstevőnek. Tettünk úgy, hogy először adjuk meg a szót úrnak, aztán ön. Köszönöm szépen. Mindig, mindig készen állok. Először is. Most, hogy megírtam a jelentésemet, megragadtam az esélyt, még nem fejeztük be teljesen, de a nagy része az a munkának véget ért vár mink ránk munka, de azért sok mindent letudtunk. Először is hagyd mondjak köszönetet mindenkinek. A számvevőszéknek, a bíróságnak, még a bíróság tagjait közvetlenül is föl tudtam hívni, és föl tudtam tenni kérdéseket. A biztos úrnak is szeretnék köszönetet mondani, és a bizottság szolgálatának is, hiszen készen álltak arra, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, és konstruktív információkat adtak nekünk. Bent és Kristóf a titkárságban, nekik is köszönet jár. Nélkülük nem tudtam volna ezt a jelentést összeállítani. Az asszisztensem pedig azt súgja a fülembe, hogy ne felejtsen el nekem is köszönetet mondani. Jó, hát tényleg majdnem elfelejtettem, úgyhogy köszönöm. És hát nem pont ezért van az embernek asszisztense, hogy emlékeztesse ilyen dolgokra, például, hogy köszönetet mondjuk nekik. Nos, ami a mentesítést illeti. Svédül azt mondjuk, hogy ez egy kis napfényes történet, egy aranyos kis történet. Valaki elolvasta ezt a jelentést, és fölhívott engem. Értünk mindent, de van három pont, ahol azt mondja, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy pont, pont, pont a mentesítést. Hát igaza van, mert pont ez a lényeg, hogy nem döntöttünk, hogy jóvá hagyjuk a módosítást, vagy ne, vagy elhalasszuk, és így tovább. Hát ez azért van, mert a bizottságban szerintünk vezetési hibák történtek, és szerintünk ezeket ki kell javítani először. Az árnyék jelentéstevővel együtt az volt az álláspontunk, ez látszik az állásfoglalás első pontjában is, hogy négy prioritás intézkedést azonosítottunk be, és hogy a bizottság hogy foglal állást ez ügyben, attól függ, hogy mi mit gondolunk a mentesítésről, hogy jóvá kell hagyni. Így aztán. A javaslatom pontosan ez. Pont, pont, pont. Csináljuk azt a mentesítéssel, hogy pont, pont, pont. Talán ezt a négy prioritási intézkedést megvizsgálhatnánk itt közelebbről is. Az első prioritási intézkedés a 19-es pontban található. Erről nagyon sokat beszéltünk, ez pedig nem más, mint a pénzügyi tervezési eszközök. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem ad elegendő információt arról, hogy a kohéziós területen hogyan használják ezeket az eszközöket. Ne felejtsük el, hogy a pénzügyi tervezési eszközök egyre nagyobb szerepet fognak játszani a több éves pénzügyi keretben. Ezért is prioritás. Így aztán mi bizot, a bizottságtól információkat kérünk, másodszorban, amit a bizottság beazonosít információként, azokból következtetéseket vonjunk le, és végül, hogy a parlamenthez is eljussanak ezek a jelentések. Egyébként a bizottság is ezeket az eszközöket nagy kockázatú eszközöként azonosította be. El kell, hogy mondjam, hogy tegnap Mindenki kapott egy dokumentumot itt a szakbizottságban a bizottságtól, a kohéziós politikát illetően. Pont erre lenne szükség, részletesen fogom tanulmányozni, de még nem volt rá időm. De az ob- a kitűzése az, hogy a parlamenttel információt osszon meg, és hát én is ezt kérem. és hát remélem, hogy néhány kérésünknek eleget tesznek. A bizottság a szabályokat és a végrehajtást javítani akarja. Csak ugyanakkor furcsa azt látni, hogy a jelenlegi programozási időben nem kapunk egyre több információt. Néha az a benyomásom, hogy a bizottság olyan alapon működik, hogy kipróbáljuk, ha nem működik, akkor nem működik. Ezeknek az eszközöknek az, maga az elképzelése, mintha fontosabb lenne, mint az, hogy hogyan működnek. Úgyhogy szerintem nem az kellene, hogy a gyakorlatban próbáljuk ki, aztán vagy működik, vagy nem, hanem az előző periódusból levont tanulságokkal megelőzzük a bekövetkezendő problémákat. Ez egy lehetőség. Hiszen így az elemzéssel és az információkkal többet érhetünk el. És amikor elolvasom az önök dokumentumát, akkor szerintem ez segíteni fog nekem is. A következő prioritási intézkedés. A 34-es pont. Ez pedig tekintse kiemelt intézkedésnek az elszámoltathatóság erősítését. Ez az éves jelentésből adódik, illetve a bizottság belső auditjának az eredményét is kritizálta a számvevőszék. Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig az elszámoltathatóságot illetően van még tennivaló. Így aztán én úgy gondolom, hogy azt várhatjuk el, hogy a bizottság tegyen egy politikai nyilatkozatot, mi szerint fölvállalják a költségvetés végrehajtásához fűződő felelősséget, és az éves jelentéshez fűződött is. A múltkor is beszéltünk erről, hogy a parlament már megkérte egyszer a bizottságot erre, és a bizottság mindig azt mondta, hogy nekik más a hozzáállása, ők a főigazgatóságot akarják ezzel megbízni, és azt mondták, hogy a főigazgatónak kell ezt aláírnia. Én azt mondom, hogy eljött már annak az ideje, hogy a biztos írja alá, hogy igen, meghallgattam a parlamentet, és hogy következő lépést is tegyünk. Ne, akárhogy is. A prioritási intézkedések következő része, hogy az éves jelentéseket objektíven állítsák össze, és ne túl optimista becsléseken alapuljon. Mi úgy gondoljuk, hogy kötelező iránymutatást kellene kapni arról, hogy a hibarátát hogyan kell kiszámolni, és hogy ez hogyan egyeztethető össze a számvevőszék hibarátájával. Ezen kívül én a bizottság belső auditálásának az eredményét szeretném újra felülvizsgálni, és a vállalati irányítás elvei hogyan érvényesülnek a magánszektorban. Hogy magyarázom, hát tudom, hogy a bizottság a vállalati irányítást illetően irányelveket állít össze a magánszektor részére. De ezt szeretnénk mi is látni, hogy milyen elvek ezek. Ha az bizonyosodik be, hogy maga a szektor erősebb szabályokat akar magára nézve alkalmazni, mint amit a bizottságé, az furcsa lenne. Aztán az 46-os bekezdés, az előfinanszírozás először is. Ez lényegesen emelkedett 2005 és 2010 között. Ezen kívül kihat a külkapcsolatok területén nagyon a hibaráták arányára. Én azt gondolom, hogy az, hogy az előfinanszírozást megemeljük, az kockázatos. Először is. Mi történik akkor, hogyha a kedvezményezett csődbe jut? Másodszorban, hogy a költségeket igazolni csak később kell, ez pedig azt jelenti, hogy a hibákat nem lehet megakadályozni, már egy korai fázisban, hiszen csak később azonosítják be őket. Így aztán én két prioritási intézkedést kértem ezzel kapcsolatban. Először is tájékoztassák a parlamentet arról, hogy miért emelték meg az előfinanszírozást. Ezt már sokszor elterjeltük a kollégáikkal azokon a területeken, ahol a, különösen ez az előfinanszírozás növekedése nagyon nagy volt. Ezen kívül mi csak a feltétlenül szükséges szintre akarjuk visszaszorítani az előfinanszírozásokat. A negyedik prioritás a kohéziós politikában egy hatékony szankciós politika bevezetése. Már hallottuk a miniszterasszonyt biztos úrral beszéltük ezt át. Nagyon sokat is vitáztunk erről. Megpróbáltuk megérteni, hogy a bizottság hogyan felügyeli a tagállamokat ezen a területen. Még mindig van két kérdésem legalább ezzel kapcsolatban, amit még mindig nem értek először is a bizottságnak van-e eszköze arra, hogy felügyelje a tagállamokat? Ha igen, akkor élte ezzel az eszközzel. Én azt mondanám, és ezen az évvel én válaszom, hogy először is bizonyos eszközök egyszerűen nem bizonyulnak elég hatékonynak. Szerintem ez a pénzügyi korrekciók többségére igaz. Például, hogy a nem sikeres projekteket új projektekkel helyettesítsek a tagállamok, ez inkább egy virtuális szabály. Szerintem egyetlen nem hatékony. És más eszközök, azok pedig hatékonyak lennének, csak nem úgy alkalmazzák őket, például a felfüggesztések és a kifizetések megszakítása hiszen azt látjuk, hogy a hiba ráta nőtt, annak ellenére, hogy sokszor megszakították a pénzek folyosítását. És egyébként most tudjuk, hogy a bizottság most már igenis tudja, hogy hol legnagyobbak a hibaráták, úgyhogy nekem az a benyomásom, hogy túlságosan gyorsan kezdik el újra a pénzek folyósítását, hiszen hogyha nem hatékony a kifizetés megszakítása, és növekszik a hibaszám, ez csak ezt engedi következtetni. Úgyhogy engem nagyon megdöbbentett az, hogy a regionális fejlesztési alapban nem voltak felfüggesztések annak ellenére, hogy tudjuk, hogy hatalmas a hibaráta. Úgyhogy a következő, az én végkövetkeztetésem, az hatékony szankciómechanizmusokra. Először is megkérjük a bizottságot arra, hogy vegye figyelembe a parlament véleményét a következő több éves keret összeállításában. És hogy korlátozzuk annak a lehetőségét, hogy a támogatásra nem jogosult projekteket új projektekkel helyettesítsék. Ez, ez ne legyen egy magától értetődő opció. Másodszorban a tagállamok visszakérhessék a nem jogosult pénztámogatásokat azért, hogy az adófizetők ne fizessenek túl sokat. Márkák is úr is ezt javasolta. És teremtsünk ösztönzőket a tagállamok számára, hogy a kohéziós politikát hatékonyan javít, valósítsák meg és hogy a bizottság pénzügyi büntetést róhasson ki a szabályokat be nem tartó tagállamok számára, illetve ez érintes a régiókat is. Egyébként ez az egyik olyan következtetés, amit elvontam. Mindig ugyanazokban a tagállamokban, mindig ugyanazokban a régiókban fordulnak elő a hibák. És mindig ugyanazokat a programokat érintik. Aztán a tagállók beszámolója a bizottság felé, hát ezen is javítani kell azért, hogy a bizottság hatékonyabb ellenőrzést valósíthasson meg. Tehát ez az a négy prioritási terület, amit én javasoltam. Egyébként lehet, hogy még adok be módosítókat. Először is. A bizottság a múlt héten küldte el az értékelési jelentést a parlamentnek. Hát erre elég sokáig vártunk, és első pillantásra, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nyűgözött le. De ez egy szerződésben kirott kötelezettség, úgyhogy nehéz ilyen helyzetben bármire azt mondani, hogy hűha. Aztán Catherine Day azt mondta, hogy ellát tokat március 20-án a szakbizottsághoz, ez pedig azt jelenti, hogy még a szakbizottsági szavazás előtt. De hát a szerződés is kiköti ezt a mentesítési eljárás részekén. Csak el akartam mondani, hogy nehéz ezt teljesíteni, hogy először a jelentés március 20-án mutatjuk meg. Hát ez elég nagy kihívás de megpróbáljuk. Megpróbáljuk a, az értékelési jelentés hibáit kijavítani, és persze tudjuk, ez először készül el, és hát nagyon fontos, hogy most jól készítsük el. Végül ami megbeszéltünk a miniszterasszonynal, az alapján is születnek majd módosítóim. Gayer úr, Hacimarkakis úr, és Mulder úr, az árnyékelőadók, terveztünk egy mentesítési kiruccanást Spanyolországba, hogy a közös felelősségvállalás javításának módozatait megvitassuk. Küldtünk egy kérést arra, hogy legyenek hivatalos látogatási időpontok, találkozók. Nulla választ kaptunk, úgyhogy azt hiszem, hogy például a brit minisztériumból ötször jeleztek vissza, hogy küldjük el még egyszer a szkennelt formát, e, és amikor ötödjére is azt mondták, hogy elvesztették a kérésünket, akkor azért már szóvá tettük. Hát, Tegnap úgy döntöttük, hogy ezt a kiruccanást egyszerűen töröljük, azért mert egyszerűen nem tudjuk az ütemtervet beilleszteni, de ennek ellenére ezzel a kérdéssel foglalkozni fogunk. Hogy a tagállamok részvétele nagyon fontos. És egyszer meg fogjuk ezt valósítani. Szerintem fontos a személyes látogatás. Úgyhogy ez az a két terület, ahol még módosítót adhatok be. Köszönöm, és várom a kollégák véleményét. Elnök, köszönöm, Fjellner úr. Köszönöm a titkárság a napirend értelmében azt javasolta, hogyha nincsen ellenvetés, akkor az ötöst és a hatost közösen tárgyaljuk meg. Nagyon szorosan összefüggenek tehát. Az ötöst és a hatost együtt tárgyaljuk meg. Nem látok ellenvetést. Tehát akkor most Semet a biztos kapszót, hogy elsőnek reagáljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak, Fjellner úrnak a jelentéstervezetet, és nagyon konstruktív eszmecsere zajlott ezen a téren, és nagyon sok jó kérdés is felmerült a mentesítési eljárás alatt. A bizottság mindig nyitott volt mindig továbbította szükséges információkat. Most pedig az első reakciónkat szeretnénk előadni, hogy milyen kulcs prioritásokat azonosítottunk a jelentéstervezet alapján. Az első prioritás itt a kohéziós politikában használatos pénzügyi alapkezelő eszköz. Nagyon fontos ennek az eszköznek a figyelemmel kísérése, hiszen kiértékelésből és könyvvizsgálásból is áll ez a dolog. A hatékonyságokat pedig, tehát a hatékonyságot pedig a múlt decemberben elfogadott tanácsi és parlamenti határozattal garantálni tudjuk. A tagállamoknak most kötelezettsége az, hogy jelentsék a pénzügyi eszközök hatékony átültetését, végrehajtását. 2012 közepétől konkrét adatokat is bekérünk a pénzügyi eszközök alkalmazásához. Ez az új jelentési eszköz a következőket tartalmazza. Pénzügyi eszközök leírása és végrehajtásuk, az érintett testületek azonosítása, az Európai Unió és a nemzeti kófinanszírozás hozzájárulása a pénzügyi eszközökhez, illetve a végfelhasználóknak nyújtott segítség. A bizottság a pénzügyi eszközökről szóló első jelentését 2012. októberére készíti el. Azonban iránymutatókat már 2011-ben publikáltuk. Ez kielé, kiegészítette a tagállamok számára 2007 óta hozzáférhető anyagokat. Tegnap kaptak egy levelet, amelyennek társszerzője én voltam, és Ebben konkrétan leírjuk, hogy milyen intézkedéseket javasol a bizottság a jelenlegi programozási időszakra és a jövőre. A legközelebbi programozási időre további javítást javasolunk, és támogatjuk az Európai Parlament gyümölcsöző hozzájárulását ezen a téren. A második prioritási cselekvésünk a belső kormányzati szerkezet hatékonyságának növelése. Ezt is megtárgyaltuk már a 2009-es mentesítés kapcsán. Időközben jelentős javulás történt ezen a téren, főleg ami a bizottság ügykezelési hatékonyságát illeti. Ami az éves tevékenységi jelentések előkészítését illeti, a legtöbb pontot, amelyről az előadó szólt, már sikerült megválaszolnunk. Ezen kívül részletes útmutatást adtunk a főigazgatóságoknak, főleg eh, a visszajutatásokról és a hibahányadosokról. A legutóbbi vitákban és a mentesítési jelentés tervezetben is az éves jelentésre hivatkoznak. A jelenlegi elszámoltathatósági szerkezetben elválnak a felelősségek a pénzügyi és a politikai szinten. Ezt a szerkezetet a számbevőszék nem kérdőjelezte meg, ellenkezőleg. A bizottság érti annak szükségét, hogy viseljen politikai felelősséget is a főigazgatóságok pénzügyeiért. A biztosokat formálisan is megkértük, hogy rendszeresen találkozzanak a főigazgatókkal, legalábbis két konkrét találkozót tartsanak a belső ellenőrzésről, a csalás elleni fellépésről és a könyvvizsgálásról a főigazgatóknak formálisan is igazolniuk kell a jelentésükben, hogy az említett jelentés végkövetkeztetéseit pedig megtárgyalták közösen az érintett biztosokkal. A tavalyi év óta a főigazgatók által aláírt jelentések mind tartalmaznak egy mondatot erről. A bizottság teljes politikai felelősséget vállal főigazgatóságai munkájáért. Ez pedig magában foglalja az éves jelentésekben leírt biztosítékokat is. A bizottság heti megbeszélésein a testület tárgyalása után is írásba foglaljuk az eredményeket. Minden szükséges kiigazítást is megteszünk. A bizottság belső könyvvizsgálóját eh, meghívtuk, hogy eh, gondolkozon el azon, hogy milyen eh, további javulás lehetne elérni. Ezen kívül hogyan lehetne a bizottság belső ellenőrzését hatékonyabbá tenni? Most áttérnék az előfinanszírozásra, mint prioritásra az előfinanszírozás növekszik. Ez pedig az új programozási időszakra hatványozottan igaz. A bizottság tájékoztatást nyújt a parlament számára arról, hogy az előfinanszírozást 2005 és 2010 között hogyan vették igénybe. A bizottság osztja azt a véleményt, hogy az előfinanszírozás megfelelő figyelmet érdemel. Szükséges, hogy a felhasználók megkapják a szükséges forrásokat, azonban természetesen olyan formában, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei ne sérüljenek. Különféle szereplőkről van szó, amelyek előfinanszírozása különféle tanulmányok tárgyát is képzi, tehát kockázatbecslés, és így tovább. A bizottság ezeket az elemeket mind figyelembe vette, és az előfinanszírozás rendszeres clearingjét eh, kéri. A január 13. Eh, trilóguson eh, sikerült kompromisszumot elérni. Így sokkal költséghatékonyabban tudjuk ezt a clearing folyamatot végrehajtani. A maximális előfinanszírozást is sikerült a többi politikai területre biztosítani. A negyedik prioritás a hatékony szankciós mechanizmus kialakítása a kohéziós politika területén. A bizottság egyetért abban, hogy az EU programok megvalósításának az ellenőrzését erősíteni kell. A elkövetkezendő programozási időbe számos elemet belefoglaltunk, amely a bizottság tevékenységét áramvonalasítja ebben a tekintetben. A leglényegesebb változások a következők. A nettó pénzügyi korrekciók kialakítása, amennyiben a bizottság hibát észlel a tagállamoknál. Másodszorban világosabb előfeltételek és előírások szükségesek abban a tekintetben, hogy mikor állítják le a kifizetéseket, vagy mikor függesztik fel. Ez a jelenlegi hat hónap helyett kilenc hónapra terjed majd ki. Tehát ennyi ideig lehet felfüggeszteni a kifizetéseket. Harmadsorban a pénzügyi korrekciókat javasoljuk olyan célokra is, amelyeket a tagállami prioritások jellemeznek. Negyed sorban a bizottság további hiba megelőző mechanizmusokat is javasol, mint például éves menedzsment, nyilatkozat, nemzeti szintű akkreditációk, ezen kívül az egyszerűsített költségeljárás a javaslat megtiltja annak a lehetőségét, hogy teljesen eh, befejezett projekteket azonosítsanak, tehát retrospektív módon egy projekt befezetése előtt. Végzetül pedig eh, megelőző eszközként említeném, hogy a programok végrehajtásáról a bizottságot kötelező módon eh, értesíteni kell a késlekedésekről és a problémákról ugyanígy. Azonban a bizottság nyitott bármilyen elképzelés irányában az elkövetkezendő pénzügyi keret alatt, hiszen ez eh, költséghatékonyan járulhat hozzá az Európai Unió költségvetésének észszerű kezeléséhez. Most röviden a számvevőszék külön jelentésére térnék ki. Különféle ajánlásokat találunk a számbevőszék anyagában. A mentesítési eljárásban új elemek is megjelennek. És uh, itt az ideje, hogy ezek megjelenjenek. A számbevőszék nagyon értékes hozzájárulást ad ahhoz, hogy a bizottság munkája és a többi pénzügyi szereplő munkája hatékonyabb legyen. Ezek a vizsgálatok segítenek abban, hogy beazonosítsuk a meglévő nehézségeket, és arról is olvashatunk, hogy hogyan lehet költséghatékony módon csökkenteni a hibahányadost. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri a parlament kérését, amely erre a külön jelentésre vonatkozik. Elnök úr, előadó úr, a bizottság teljes mértékben elkötelezett, hogy a költségvetés megvalósításánál teljes politikai felelősséget vállaljon. Szeretném majd vázolni, hogy a bizottság hogyan látja a jelenlegi és jövőbeli munkáját, hogy észlelje a hiányosságokat, és hogy javítson azokat. Az elkövetkezendő napokban írásban is megerősítem a bizottság elkötelezettségét az általam vázolt pontok megvalósításában. Most pedig végezetül aláhúznám annak fontosságát, hogy a mentesítésről szóló határoz, állásfoglalásban foglaltakat teljes mértékben osztjuk. Köszönöm szépen, Semet a biztos, három kolléga, Breyer, Onda és Bradburn kolléga Abszolút, Most Geyer kolléga az első. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak ezért a nagy munkáért, amely remélhetőleg segít nekünk abban, hogy csökkentsük az EU költségvetés hibahányadosait. Nagyon sok jó ötlet elhangzott, de most néhány prioritásra koncentrálnék. Azonban szeretném megköszönni a jó légkörben folytatott munkát, amelyben állandóan szóhoz jutottak az árnyék előadók is. Bármikor nyíltan beszélhettünk arról, hogy mit viszünk tovább az eredeti Hajimakakis jelentésből, amelyet most Krisztof Fjellner folytatott. Egy igen szép kollegiális együttműködés alakult ki, amely reméljük tartalmilag is tovább visz minket. Christopher Fjellner jelentéséhez ezen túlmenően semmi alapvető jellegű megjegyzésem nincs. Tehát frakció, az SZST frakció nem képvisel alapvető más álláspontot. Ezt a közös munkafolyamat során azonban úgy is azonosítottuk volna már. Van egy-két megfogalmazás, amelyhez majd benyújtunk módosítókat, nagyon merev néhány megjegyzést, tehát viszonylag hátul a jelentésben közbeszerzési nehézségekről van szó, tehát hogy itt a belső piac működőképességét megkérdőjelezzék, tehát ezt nem feltétlenül támogatjuk, de de itt a megjegyzések igazából csak részletkérdésekre vonatkoznak, azonban most a négy prioritásról szólnék. Fontos, hogy ezekre koncentráljunk. Azokat a javaslatokat támogatjuk, amelyeket Christopher Fjellner is előterjesztett a pénzügyi eszközökhöz. Azonban olvasás közben még eszembe jutott, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy kitaláljunk egy mechanizmust, hogy hogyan lehetne ilyen pénzügyi eszközöket megállítani, amennyiben rossz irányba fejlődnek. A jelentési kötelezettség jó, az információk teljesen rendben vannak, azonban egy vészféket azért el tudnék képzelni. Ezen a helyen egy kicsit hiányolom a konkrét politikai elképzelést, hogy ez hogyan működjön. Egy kicsit mélyebbre kell ástunk magunkat ebben a témában. Azonban végezetül pedig, és a kohéziós politikában elkövetett hibahányadosokról lefolytatott vita is bemutatja. Tehát szükségünk van egy olyan mechanizmusra, melynek segítségével kijelenthetjük, hogy most itt megállj. Nagyon fontos az, hogy a parlamentnek a bizot, lehessen lehetőség a bizottságnak ezt a vészféket javasolni, és a pénzügyi eszközöknél mindenképpen szükség van erre. A felelősség kérdésében nem tettünk lényeges módosítókat, hogyha ez segít, akkor nagyszerű. Az első pont szerintem felesleges. Tehát, hogy a bizottság felelős a költségvetésért, ez benne van a szerződésben, ez benne van a, a költségvetési rendeletben, ez igazából nem hozzáadott érték a jelentésben. Hát, hogy most ezt évente kijelentsük, szerintem túlzás. Szerintem a bizottság is tisztában vele, hogy így. Társfinanszírozás? Na, most akkor ez egy kicsit problémásabb. Tehát miért is foglalkozik ezzel a bizottság? Legalábbis a regionális alapoknál Ez itt nem az előadó súlypontja, azonban a regionális alapoknál megpróbáltunk konjunktúra előmozító intézkedéseket elérni. Az Európa, ez célunk, és az Európai Parlament is kötelezettséget vállalt, hogy támogatja ezeket a célokat. Óvatos lennék az előfinanszírozást ilyen konkrétan megkérdőjelezni, ahogyan Christopher Fjellner ezt teszi. Tehát ez nem lehet plusz kockázat tényező. Igen, azonban legyünk óvatosak, és az előfinanszírozással pedig politikai problémákat is gerjeszthetnénk, ami nem feltétlenül szükséges. És még egy megjegyzést tartanék itt fontosnak. A tanácssal éppen azon tárgyalunk, hogy komoly esetben a költségvetési rendről is vitázunk. Tehát itt éppen szóltunk a megosztott menedzsmentről, és legutóbb a tanács is érintette ezt. Egy egész napot foglalkoztak ezzel a cikkel végezetül pedig a bizottság és a parlament delegációja egy tanácsi delegáció ellen harcolt, a kolléga épp a miniszterasszony mellett ült, és a tanács képviselője sem érezte jól magát érvelése során, de hát nem tetett más, mert ez volt a mandátuma a tanácstól, védeni kellett a mundér becsületét. Hogyha lenne egy tanulmányunk, ami a bizottság készítene, és felmutatja azokat az utakat, hogy hogyan tudjuk a hiba arányokat csökkenteni a kohéziós politikában, amennyiben itt az előfinanszírozás eszközeiről egy kicsit letérünk, akkor lenne egy fenyegetési potenciál a kezünkben a tanácsos szemben. Azt mondhatjuk, nézzétek meg, független könyvvizsgálók vagy a bizottság szakemberei a következő kockázatot látják ebben az összefüggésben. Tehát a következő politikai lépés az lenne, hogy adott esetben nem kellene mechanizmusokat kitalálni, amelyek alapján leállítjuk az előfinanszírozásokat, hogy csökkentsük a hibakockázatokat, de lehetővé tesszük, hogy egyéb politikai célokat kövessünk, tehát a konjunktúra élénkítése, stb. Ez azt jelenti, hogy több rugalmasságot eh, kérnék, ez lenne az én tanácsom. Többet szeretnék megtudni a hiba vitával kapcsolatban, ami jelentkezik az finanszírozással kapcsolatban, és hogyha politikai eszközt kapunk a tanácssal szemben ezen keresztül, akkor az jó nyomás gyakorlásra persze. Ami pedig a kohéziós politikában a hibás projekteket már a tagállamokban újakkal váltsanak fel. Nos, ez nem túl jó ötlet. Valamennyien arra panaszkodunk, hogy nagyon sok helytelen fejlődést már maguk a tagállamok is felismerhettek volna. És ez már a szervezet felelőtlenség kérdése. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy a tagállamokat arra kéne rávennünk, hogy vegyék komolyan magukat, és a felelősségüket is. És aztán itt azt kell, hogy mondjam azok a tagállam, hogy a, vannak lehetőségei a tagállamnak, és adott esetben a hibás projektekre történő átcsoportosít, projektekről történő átcsoportosítás persze van ennek egy kockázata, adott esetben az új projekt is hibás lehet, vagy rossz lehet, de én az ártatlanság vélelme mellett vagyok mindig, és azt kell, hogy mondjam, egy ilyen eszköz, hogyha egy tagállam felismer egy rossz fejlődést, akkor átcsoportosíthatja az eszközöket. Nos, ennek a lehetőségét tartsuk meg. Ha Visszamenőleges projektekről van szó, itt a vizsgálat mellett vagyok, itt az előadó érveléséhez tudok alkalmazkodni. Azt tudom mondani, nagyon sok kérdés, az európai hozzáadott érték kérdése is ezek között felmerül. Ebben a jelentésben, ha ezt nem sikerül így megfogalmazni, akkor a következőben foglalkozzunk ezzel szerintem. Alaposan vizsgáljuk meg, hogy milyen hiba potenciál van a retrospektív projektekben, és ezeket alaposabban nézzük meg. Azonban a eszköz átcsoportosítás lehetőségét szeretném fenntartani, mert ha ezt feladjuk, akkor rossz irányba lépünk szerintem. Köszönöm. Köszönöm Gajer kollégának. Mulder kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy éves munkát végzünk el, amely minden évben felmerül, persze érzelmekkel jár ez együtt. Ez most már a 17. év egymás után, hogy gyakorlatilag nem tudnak pozitív véleményt adni a számvevőszéknél, és egyre nehezebb ezt megvédeni a közvélemény szeme előtt évről évre az Európai Parlament megteszi ezt. Ennek drámai következményei vannak, és szerintem következményeket nekünk is elő kéne idéznünk, és a mentesítéssel kapcsolatban a bizottságnak észre kell vennie. Természetesen, hogy mi történjen, az egy következő kérdés. A probléma az, hogy évről évre nagyon kicsi a haladás, de nem elég ahhoz, hogy egy pozitív nyilatkozatot adjon le a számvevőszék. És igaz van az előadónak, hogyha azon gondolkodik, hogy mit tehetünk mi a frakciómban, meg kell, hogy vitassuk, mi a legjobb megközelítés. Mindig voltak ellenkezők, de azért megadtuk a mentesítést. Megint csak itt tartunk a liberálisok frakciója nevében újra örökzöld témák merülnek fel. Geyer úr is beszélt erről az egyik eredménye, ha nem adjuk meg a mentesítésnek, 98-99-ben a bizottság azt, azt mondta, hogy nem találnak senkit igazából, aki felelős lehet a kiadásokért, és ami a parlamentet illeti, ez a probléma szíve. Éppen ezért az intézmény közi megállapodásban, a 2006-os megállapodásban megállapodtunk a tagállamokkal, hogy a tagállamok évről évre nyilatkozatnak arról, hogy politikai felelősséget vállalnak a pénz elköltéséért. Amikor aláírt aláírták azt a megállapodást, akkor ezzel meg is szűnt az érvénye. Csak négy tagállam teszi ezt meg, hogy ezt komolyan veszi. A tagállamok nem vesz. Tehát négy tagállam van, amelyik ilyen nyilatkozatot ad, és politikai felelősséget vállal. A nyilat... Azt gondolom, hogy február 15-ig ki kéne adni egy ilyen nyilatkozatot, aztán a tagállamok eh, meg kell, hogy tegyék, amit elvárnak. Végül is a parlament a legutolsó mentesítési fórum, és ezt a dokumentumot nem tudjuk megnézni, az egyik módosítói javaslat a liberálisok nevében az lesz, hogy tegyék közé ezt a dokumentumot. Miért tartják ezt titokban? Semmilyen okot nem látunk erre, hogy a számvevőszék jelentése hozzáférhető, a bizottság is nagyon nyitott, de a tagállamok a bizottság felé tett jelentései eltűnnek, nem férhetők hozzá. Tehát ezt világosá kell tenni. Újra és újra a liberálisok ezt, ezzel hozakodnak. Megkérjük a bizottságtól a tagállamok jelentéseit, és hogyha a bizottság azt mondja, hogy a kollektív felelősséget vállal, és nekünk ezt el kell fogadni. Egyáltalán nem látok okot arra, hogy egy főigazgató adott esetben megtagadhatja az aláírást. Nem látok okot arra, hogy egy ilyen közös levelet hogy tudunk aláírni. Az indoklás természetesen fontos. Ez egy politikai felelősség. Nem valószínűtlen, hogy újra és újra ezzel találkozunk, és ezt a vitát meg kell, le kell folytatnia. Az utolsó pont, az előadó rámutat egyébként teljes joggal a jelentésében erre. Az Európai Bizottság egy sor garanciát ad, és senki se tudja, hogy ki pontosan felelős. Itt van ez a 60 milliárdos összeg az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus számára július 1-én, vagy június 1-én. Mikor van ez, Oli? Július 1-én kell átutalni, ugye? Tehát akkor meg kell érkezni. Tehát 60 milliárdról beszélünk, ez majdnem a fele az EU költségvetésének a parlament jogi szolgálatától azt kértük, hogy adjon véleményt erre vonatkozóan, annak a, hogy hogy tudja ezt a parlament ellenőrizni. Nem vagyok nagyon optimista a jelentés alapján, amit kaptunk a jogi szolgálattól, a stabilitási mechanizmus a tagállamok szempontjából nagyon fontos, és nem vagyok a, nem vagyok abban biztos, hogy a tagállami parlamentek ezt garantálni tudják, vagy ellenőrizni tudják, mindestre a garanciát, az Európai Beruházási Bankot, stb. Tehát mindenféle pénzügyi eszközről beszélünk, ez egy alapvető fontosságú dolog. Garantálunk tehát valamit parlamentként az éves költségvetési eljárás során, megszavazzuk, rendben, amikor viszont végre kell hajtani, akkor nem kapunk lehetőséget arra, hogy megtudjuk, hogyan tudjuk ezt befolyásolni, vagy akár ellenőrizni. Igen, is egy véleményt kéne készíteni, és kíváncsiak vagyunk a bizottság véleményére is természetesen. Amikor kijelöljük az előadót, akkor a garanciák elhangzanak, és mi van, ha valami rosszul működik? Az egyik tagállam csődbe megy, akkor a 60 milliárdot lehívják. Hogy költik el a pénzt? Hogyan tudunk ebbe beleszólni? Azt hiszem, félelemkeltő ez a kilátás, és fel kell tenni a kérdést, hogy mit teszünk, és ha valaki megkérdezi tőlem, nem vagyok biztos abban, hogy tényleg ebben a sürgősségi eljárás, ebben a sürgősségi eljárás során be, be tudunk szólni, abból indulunk. Ugye a parlament úgyis csak rábólint a 60 milliárd elköltésére. Ez egy alapvető fontosságú téma. Vagyis van itt egy, so, egy csomó dolog, amit nem ismerünk, egy sok ismeretlenes egyenletről van szó, az újra, kell alá, újra alá kell húzni az eljárás során. Jó, persze pozitívat is akarok mondani. A nagy problémák a regionális alapnál és a szociális alapnál voltak régebben. Nos, ami a szociális alapot illeti, itt egy drámai javulás figyelhető meg egy néhány évvel ezelőtti helyzethez képest tényleg léptünk előre. Ami a regionális alapokat illeti, ott ugyanezt nem mondhatom el. És mi lehet ennek az oka? A szociális ügyekért felelős biztos elmondta, hogyha, hogyha nem megfelelő a tagállami szinten az ellenőrzési rendszer, akkor ki kell jelenteni, akkor nem fizetünk előre. És ez nagyon hatékony volt, amikor ezt a biztos megtette. A regionálást ezt nem, te, nem tették meg. Miért nem tették meg? Az előfinanszírozást miért nem szüntették le az előzetes kifizetéseket? Egyszerűen a 8%-os hiba arány az túl sok. Aztán a hatos pontra vonatkozóan nem akarok minden pontot felsorolni természetesen, de az egyik ilyen jelentés az ensz foglalkozik. Azt gondolom, hogy a sürgősségi műveletek esetében tényleg szükség lehet arra, hogy bevonjuk az ENSZ-et, de más esetekben a tagállamok az Európai Uniónak adnak pénzt, mert azt gondolják, hogy egy hozzáadott értéket tud az Európai Unió kínálni, amikor bizonyos projekteket végrehajtunk. És utána, hogyha az Európai Unió a maga részéről egyszerűen továbbadja a pénzt az ENSZ-nek, ez, erre nincs szükség, nem látjuk, hogy miért van szükség az EU-nál. Ugyanezt a pénzt a tagállamok is odaadhatnák az ENSZ-nek, ehhez nem, nincs szükség az EU-ra. Ez egy kerülő összességében. Liberális frakcióként nagyon kritikusan látjuk az ENSZ részvételét ezekben a pénzköltésekben. Az ellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy ezen változtassunk. Nos, ez az elnök úr, ami az előzetes megjegyzéseimet illeti, a, ennyit tudok elmondani a mentesítéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Jan Mulder, az ALDE nevében szólt hozzá, Blackburn kolléga. Thank you very much, uh, Chairman. <clears throat> Well, I'm rather tempted. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szívesen nem a kaszablankás analógiát, mert azt hiszem, Fjellner azt mondta, hogy a szokásos gyanúsítottakat vonultassuk fel. Szerintem ez inkább a Play It Again szemre hasonlít, mert amit a biztos úr mondott bevezetőként, megint újra, folyamatosan évente újra halljuk a mentségeket, hogy miért vannak problémák a költségvetéssel. Néhány általánosabb fő témát felvetnék. Sokat vitáztunk a miniszterasszonynal, hallottunk hozzászólásokat a hibarátáról, költségekről, tudjuk. Ezek 90%-a tagállami szintről érkezik de Fjellner új jelentése rámutat arra, hogy a bizottság sem tette leget, nem értette meg a tagállamokkal, hogy nem bánnak megfelelően az alapokkal. Azzal is egyetértek, hogy nem mindig a tagállamok, hanem a régiók azok, akik végeredményben felelősek az alapok elköltésért, de a bizottság nem adhatja át a pénzügyi felügyeleti felelősséget a tagállamoknak, amikor hibák következtek be. Hallottam a bizottságot, hallottam, hogy mit akarnak tenni a helyzet javítására, de nagyon aggaszt engem például a kohéziós alapok esetében a hibaráta hogyha tényleg megoldást akarunk, akkor szankciós módszert kell találnunk. Jelenleg nem működik. Egyértelmű. És az, hogy a hibaráta csak nő, hát szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyetértek a jelentéstevővel. A bizottságnak támogatnia kell a parlamentet, hogy a különböző alapok esetében közös javaslatokat tegyünk Elnök úr, már mondtam korábban, zéró tolerancia. Ezt szem előtt kell tartani. Ami a bizottságnak a szegényes jelentését illeti, ahogy ezt a számvevőszék megállapította, illetve hogy a parlament nem bízhat meg ebben a dokumentumban, ez különösen akasztó. Ezért aztán én egy szisztematikus, független ellenőrzést és értékelést kérnénk, mert így kikerülhetjük azokat a problémákat, amiket az auditorok és Fjellner úr beazonosítottak. Miért van az például? Hogy nem folytatták azt a folyamatot, miszerint a bizottságban legyen egy külön költségvetés ellenőrzési osztály, ezt az Barózó első bizottsága kezdeményezte. Miért nem folytatták ezt? Most megint fölmerültek olyan kérdések, amikre szükség lenne arra, hogy legyen egy konkrét ember, aki ezzel foglalkozik, akinek az a feladata, hogy gondoskodjon róla, hogy megfelelően költsék el a pénzeket, és hogy az adófizetők pénzét le lehessen nyomozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Bradburn kolléga, köszönöm szépen. Hát akkor Ebben a fordulóban már nem kértek többen szót, úgyhogy semet a biztos úr megadom ennek a szót. Tessék! Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos megjegyzések. Ami a pénzügyi tervezési eszközöket illeti, a szükséghelyzeti fékezést, a jelenlegi helyzetben nincs ilyen, ilyen lehetőségünk. Próbáltunk változásokat eszközölni, hogy a tagállamok nek a költési rátáját egyeztessük ezekkel az eszközöket, de nem. Nem tudtuk ezt elfogadtatni. Úgyhogy az előkészületek során a következő több éves pénzügyi keretben majd ezt figyelembe vesszük. Ami az előfinanszírozást illeti, hogy legyen egy tanulmány erről. Én már ismertettem a bevezetőmben, hogy szívesen készítünk egy tanulmányt 2005 és 2010 közötti előfinanszírozásokról. A kérdés itt az, hogy általában itt nem merülnek föl hibák. Vagyis itt a hibarát a kisebb, mint a köztes kifizetéseknél, vagy a végső kifizetéseknél. Ez a magyarázat annak, hogy a számvevőszék a módszertanát, módosította, és az előfinanszírozást kivette a mintavételéből, és csak a köztes és a végső kifizetésekre koncentrált a mintavételben. But uh, as uh, I think that uh, I fully agree uh, with the... De teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a felelősségvállalás és a válság idején teljes mértékben szükség volt erre, ahhoz, hogy a tagállamok projektjeit finanszírozhassuk, amelyek aztán meg is valósultak, Nos, én úgy gondolom, hogy amit a tárgyalások során eldöntöttünk, az előfinanszírozásról, hogy azzal hogy bánjunk a pénzügyi keretekben, ez egy kompromisszum. És ez a jövőbeli tevékenységeinkre is kihalt a jövőben. Ami pedig a projekteket illeti, a következő több éves keretet illetően ez erre vonatkozó javaslat egyértelmű. És nagyon fontos, hogy ne retroaktívan lépjünk a projektek lecserélése esetén, hogyha a társ jogalkotók elfogadják, akkor ez szabályá válik, úgyhogy szívesen együttműködök a parlamenttel ezen a területen. És ez megoldaná a jövő problémáit, ami az éves bevallásokat illeti. Amit a bizottság javasolt, pénzügyi szabályzatban, nevezetesen, hogy a tagállamok éves beszámolókat nyújtsanak be, ez csak az első lépés. Majd aztán biztosítékokat is adhatunk, hát így haladhatunk előre ebben az ügyben. Mindjárt tudjuk, hogy a tagállamok vonakodnak, már ezért is vonakodnak, úgyhogy nagyon szeretném látni, hogy hogyan működhetünk együtt a parlamenttel ebben az ügyben. Mert a pénzügyi szabályzatban benne marad ez a módosítás. A jelenlegi jogszabályok szerint a tagállamoknak lehetősége nyílik arra, hogy nyilatkozzanak, hogy elfogadják-e, hogy nyilvánossá teszik az éves beszámolójukat, vagy nem. És bizonyos tagállamok megteszik-e, bizonyos tagállamok pedig nem értenek egyet a közététellel. Úgyhogy ami Az ESM-et illeti, és a többi pénzügyi eszközt. Nos, az erre vonatkozó jogalkotás egyértelmű. A számvevőszék, vagy annak képviselői részt fognak venni tagként az auditáló bizottságban, és így aztán a mechanizmus által eltö- elköltött pénzeket a számvevőszék ellenőrzése alatt tartja. Ez egy nagyon fontos elem annak, hogy teljes átláthatóságot biztosíthassunk ezeknek az eszközöknek a felhasználására. Többen említették, a regionális alapok és a szociális alapok összeütközését. Itt figyelembe kell vennünk azt, hogy a 2010-es év, ez volt az első év, amikor a kohéziós alapok minden programja valóban be is indult. Vagyis az elköltött összegek majd, hogy nem megduplázódtak az előző évekhez képest. Miközben a hibaráták nőttek. 5,8%-ról 7,6%-ra. De ugyanak akkor az előző évekhez képest mégis a nagy átlaghoz képest csökkentek a hibák. Hát nyilvánvalóan, hogy mivel teljes sebességgel 2010-ben indultak be ezek a projektek, ezért volt ilyen sok hiba, és hát a következő években várhatjuk, hogy csökken a hibák száma. Ami a szankciókat illeti, nagyon is aktívan alkalmazzuk ezeket, a raportőr is említette, nem függesztettük fel a kifizetéseket a regionális alapok esetében 2010-ben. De már most ez év elején a bizottság úgy döntött, hogy egy hatalmas összegű felfüggesztést eszközöl az egyik régió esetében, és nem milliókról van szó, hanem több mint egy billiárd, egy milliárd euróról, és amikor hibákat azonosítunk be, mi mindig is ragaszkodunk hozzá, hogy a tagállamok kiavítsák ezeket. És a szankciókat alkalmazzuk. De hát ehhez idő kell, amíg a kedvezményezettekben is ö, megérik az, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Komolyan alkalmazzuk a szankciós mechanizmusokat. És hát hosszú távon ez majd javuláshoz vezet. Ami a visszaszerzéseket illeti. A bizottsági szolgálatok jelenleg auditálást végeznek a tagállamokban. Arról, hogy mennyi pénzt kaptunk vissza, azt hiszem az első eredményét, a 2011-es főigazgatósági jelentésben fogjuk látni, és az év végére maga a jelentés is elérhető lesz, és el lehet olvasni az eredményeit, hogy a visszaszerzések, visszanyerések esetében mit lehetne még tenni a jelenlegi jogalkotási keretek alkalmazásával. mert az általunk tett javaslatok csak 2014-től élhetnek. Úgyhogy most ki kell aknáznunk a jelenlegi jogalkotási kereteket. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, ami az ensz nem való részvételt illeti. Ez a pénzügyi szabályzat által lefektetett részvétel, hogy hol hozunk létre alapokat az EU-ban, és még várjuk a pénzügyi szavazatról szóló tárgyalások eredményét. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, és ahogy mondtam a bevezetőmben, uh, oh, specifying uh, the actions which Commission intends to konkrét válaszokat fogunk nyújtani a lehető leghamarabb azért, hogy válaszoljunk arra, hogy mit gondolunk a prioritási intézkedésekről, amiket a raportőr ismertetett. Köszönöm szépen, és végül Fjellner úrnak még megadnám egyszer a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és Semetta úr, önnek is köszönöm. Nagyon sok mindenre válaszolt, és ez jól demonstrálja, hogy milyen jó légkörben folynak ezek az erőfeszítések. De egy dolog, szeretném írásban is ezeket látni hogy igen, a bizottság elkötelezi magát ez ügyben. Az ön válaszában nagyon sok mindenre rámutatott, és nagyon jó válaszokat kaptunk, legalábbis szerintem. Persze sok mindenről még beszélnünk kell. Például a politikai felelősséget illetően. Az éves jelentéseket illetően erről is beszélni kell, és hát a kollégáimmal is egyeztetni kell, hogy szerintünk milyen válaszlépéseket kellene a bizottságnak eszközölnie. Gájer úrra még egyeztetnem kell, hogy ő hol látja a hozzáadott értéket ebben. Vagy hogy már egy létező eszközzel érünk. Nem tudom. Csak személy szerint én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy a bizottság egy olyan modellt alkalmaz, most ebben a helyzetben, ahol a főigazgatónak kell informálni a biztost, hát nem egészen értem, a biztos miért nem nyilatkozhat, úgyhogy én vállalom a felelősséget, hiszen kaptam információkat, de mindegy, mert elég jó az egyensúly ebben a kérdésben. Van még egy jó hírem. Tíz perccel ezelőtt kaptam egy e-mailt Osborne úrtól. Nem tudom, hogy a Dán miniszter mondta azt, hogy a tagállamoknak beszélnie kell arról velünk, hogy hogyan alkalmazzák az irányítást, hogy Bradburn úr mondta, nem tudom, amikor a brit kormányról beszélt, hogy a brit kormány nem akarja megbeszélni a brit képviselőkkel a hibarátát. De most akkor elmondhatom, hogy legalább az említett három tagállamból egy most visszajelzett, hogy igen, hajlandók velünk beszélni. Úgyhogy ez egy jó kiinduló pont akkor most már csak a spanyolokra és az olaszokra várunk. Nos, Tajer úr, említett, hogy kell egy fék a pénzügyi eszközökben. Akármit is döntünk, még úgy is visszatérhetünk erre a jogalkotás során. Ami az előfinanszírozást illeti. Gájer úr igaza van. Ez egy kihívás, mert most politikai felelősség is terhel minket, és magunkra vállaljuk ezt. Tehát akkor, ha a bizottság reagál erre, akkor egyre nehezebb lesz kritizálni ezt. A válságot figyelembe kell venni. Ezért néha az előfírás előfinanszírozás nagyon fontos ahhoz, hogy gyorsan reagálhassunk. De szerintem nem ezért alkalmazzák a tagállamok az előfinanszírozást. Szerintem a külszolgálati segélyeket illetően azt hiszem azt mondták, hogy hú, hát ez ott nagyon jól működik. De amikor megnéztük a számadatokat, akkor azt láttuk, hogy ennek az oka az, hogy ott alkalmazták az előfinanszírozást. És azt már hallottuk, hogy az előfinanszírozásban nincsen meg ugyanaz a hibaráta, mint a többi finanszírozás esetében. Úgyhogy kérem a prioritásokkal kapcsolatban, hogyha van megjegyzése, tudassa velem. Aztán a retro aktív projekteket, illetve nem említettem őket pont azért, amit a biztos úr mondott. Mert akkor megint nekünk kell arról gondoskodnunk, hogy ne legyenek retroaktív projektek a végleges pénzügyi szabályzatban. Nem látunk semmiféle európai hozzáadott értéket a retroaktív projektekben, ezért ne is létezzenek. a tagállamok összefoglaló jelentésre, hogy bizonyos tagállamok közé teszik. Mulder úr említette, szerintem ez egy jó elképzelés. Nem tudom az értékét, de ez azért van, mert nem láttam őket. De ha ebből bármi értéket kihozhatunk, akkor ez jó dolog. És végül a szankcionálás. Biztos úr, említette ezt a mechanizmust. Az én problémám az, nem az, hogy nem értik a tagállamok lényegét, hanem az, hogy nulla szankciót alkalmaztak. Tehát amikor arról beszél, hogy előzetes megszakítások és folyamatos szankciók, hát nem értem. Úgyhogy szívesen látom a bizottság jelentését a visszanyerésről. Az az érdekesebben, hogy amikor az ember megírja a jelentését, akkor utólag kap olyan információkat, amik előzetesen segíthették volna. Ez egy ilyen dokumentum, és ez egy kicsit szomorú, hogy a jövő érdekesebb, mint a múlt. Úgyhogy az érdekesebb jelentések majd akkor születnek, amikor már letudtuk ezt az egész folyamatot. De azért köszönöm. És hát ennyi lett volna. És kérem a módosítóikat. Köszönöm szépen az előadónak. A menetrend is ismert, március 5-e a módosítók határideje, és 26-án szavazunk. Szeretném Semeta biztosnak megköszönni, hogy eljött és megtárgyalta velünk ezt a témát. Örülök a következő találkozó. Akkor most folytatjuk a napirend megtárgyalását. A következő a hetes napirendi pont, a 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap mentesítése. Martin Ehrenhauser az előadó március 5-e itt is a módosítók határideje 26-án szavazunk, és hogyha óhajtja, akkor megkaphatja a szót az előadó. Köszönöm szépen, esetleg várunk kettő percet, amíg elhagyják a termet. Hát eléggé véges az időnk, és 18 óra 30-kor be kell fejeznünk, tehát azt javasolnám, hogy gyorsan távozzanak a kollégák, akik nem érintettek. Jó, akkor megpróbálok nagyon hangosan beszélni. Mindenek előtt a legfontosabb, a mentesítés kérdése. A KONT bizottságnak azt javaslom, hogy a 2010-es évre adja meg a mentesítést. Nem volt semmi rendkívüli esemény, amely igazolna egy másfajta döntést de az zöldek, ahogy Mulder úr mondta, itt vannak, és ezekre visszatérünk. A kérdés az, hogy mi legyen ezekkel az zöldekkel? Tagadjuk meg a mentesítést emiatt? Szerintem jól tesszük, hogyha az egyes intézményekkel való konfliktusainkat bölcsen választjuk ki, és 2020-ig várunk. És mielőtt 2020-ban foglalkozunk az zöldekkel. Miért? Az Európai Fejlesztési Alap integrációja mindig is kérdés volt. Véleményem szerint az új pénzügyi keretben 2010 és 2020 között tényleg megvalósíthatjuk azt, amit elmulasztottunk. És a bizottságnak érvei is vannak, hogy ez miért volt így, hiszen a Kotonu egyezmény 2020-ban ér véget, és akkor megvan a lehetőségünk, hogy ezzel konkrétan foglalkozzunk. Addig a bizottságunk mindent gondoljon meg, minden érve gyűjtsön össze, hogy végül is elmondhassuk, hogy mi bánt. Egy másik örökzöld a hibahányados. A hibahányados 2010-ben 3,4% volt. Ez a két százalék fölött van azért lényegesen. A bizottság mindig azzal érvelt, hogy ha egy hosszabb időtartamon keresztül vizsgáljuk ezt, akkor a hibahányados stabil. Azonban a szakbizottságunk célja nem az, hogy stabil legyen a hibahányados, hanem hogy csökkenjen. A bizottság intézkedései pedig nem vezettek ehhez az elmúlt időben. Ami a maradék hibahányadost illeti, itt is arról szól a bizottság, hogy ez lényegesen a két százalék alatt van, azonban a bizottság még nincs abban a helyzetben, hogy világos mutatókat definiáljon, vagy hogy elmondja, hogy hogyan jut erre az eredményre. Itt bizonyos kulcsmutatókat kellene azonosítani, hogy hihető legyen ez, amit mond a bizottság. A mi részünkről, illetve a jelentés részéről az a követelmény, hogy 2020-ig tényleg jöjjenek elő mutatókkal. Ellenőrző és felügyelő rendszer részben hatékonyak ezek az Európai Bizottság mindig javasolt intézkedéseket, mindig intézkedésekkel válaszolt, azonban azt is el kell mondani, hogy ezek igazából nagyon viszonylagosak. A bizottságban ezt a külső segítség menedzsment jelentést megkaptuk. Ez nem feltétlenül haladás, még pontosan elolvassuk ezt, és módosítókat is nyújtunk be. Egy másik ilyen örökzöld a költségvetési segítség voltunk Haitiban, és ez már 20 éve örökzöld, és már világos, hogy a tervezéstől a megvalósításon át a végjelentésig rengeteg hibahányados van valószínűleg itt egy alapvető reformra lenne szükség, hiszen Haiti esetében ez egy nagyon lényeges eszköz. Hogy bizonyos országokra reform nyomást gyakoroljunk. Állandó párbeszédben állunk, itt az egyes országokkal, amikor segítséget kínálunk, és remélem, hogy észszerű hibahányodost tudunk itt is elérni. Egy pont, ez a befektetési eszköz és az Európai Befektetési Bank. Fáradoztam, hogy egy kicsit kritikusabb pillantást vessek erre a dologra, kritikusabbat, mint a többi eddig vizsgáló. Tehát van néhány dolog, erre a számbevőszéknek koncentrálni kellene, tehát például ami a pénz áramlásra vonatkozik. Tehát az EU-ból egyes bankokon át hogyan jut el a pénz a végfelhasználókhoz. Hát szerintem itt egy kicsit lehetne átláthatóbb a dolog. A bank titok rengeteg kérdőjelet vet fel, hogy hogyan jut el, mennyi, hogyan a végfelhasználókhoz. Tehát itt mindenképpen lehetne az európai fejlesztési alapokat hatékonyabban alkalmazni. Végezetül egészen röviden, egy témáról, amely nagyon fontos volt a Haiti úton. Ez az, hogy a humanitárius segítségből átmenetet képezzünk a fejlesztési segítségig. Itt a TEFCO és az EHO áll két oldalon, és reméljük, hogy a bizottság itt az összehangolásban majd szerepet vállal. Ennyi szerettem volna elmondani, Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a számövőszéknek, és köszönöm az Európai Befektetési Banknak. Az együttműködés mind a három intézménnyel súrlódásmentes volt az együttműködés, és természetesen örülök a megjegyzéseknek. Köszönöm szépen, Ehrenhauser úr. Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászólás? Igen, Gájer kolléga. Köszönöm az előadónak a munkáját. Az előadóval egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy a bizottság nem mutat elég akaratot abban a tekintetben, hogy az Európai Fejlesztési Alapot teljes mértékben átvegye az európai költségvetésbe. A bizottság dokumentuma az Európa 2020 kizárja ennek a lehetőségét. Ez egy olyan pont, ahol a frakcióm régi követelése nem teljesül. Ez pedig szerintem azt követi, hogy kevés az átláthatóság. Hiszen ez nem olyan, mint hogyha teljes parlamenti ellenőrzés alatt lennének az európai fejlesztési alapok. Egyetértek az előadóval. Egyetértek abban is az előadóval, hogy itt a pályázati kiírások feltételének betartása aggasztó. A jelentés különféle javaslatokat tartalmaz a hibahányadósok csökkentésére is. A hiba hányadosoknál utalnék arra is, hogy a számbevőszék éves időtartamban vizsgálja a kérdést, a bizottság pedig tágabb időközben. Jó lenne, hogyha lenne egy olyan mechanizmus, amely összehasonlíthatóvá tenni ezt a kétfajta szemléletmódot. Teljes mértékben egyetértek azzal is, abban is az előadóval, ami a költségvetési segítségnyújtást illeti. Itt valaminek történnie kell. Érenhauser úr a haiti delegációra utalt, itt nagyon sok minden eh, kiderült, 62 millió került a haiti köztársaság eh, pénztárába, hogy ott az alapfunkciók működjenek. Azonban állandóan azzal az óhajjal szembesülünk, hogy erősítsük a közvetlen költségvetési segítséget. Ez pedig a jobb számvitel, a nagyobb átláthatóság és a helyi demokratikus ellenőrzés is oda tartoznak, tehát főleg az ottani független számbevőszék. Mindenképpen javasolni kell ezt a bizottságnak. Természetesen kockázatok is vannak, és ezeket legalább átláthatóvá kell tenni. Ez lett volna igazából minden, amit szerettem volna hozzáfűzni a jelentéshez. Különben még egyszer köszönöm az előadónak. Köszönöm szépen. Holmeier, azt mondja, következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt én is köszönöm az előadónak a részletes, kiegyensúlyozott munkát. Tényleg ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, amelyeket már évek óta megvitatunk, és valószínűleg ezek már holnapra nem is fognak eltűnni illetve ezek mindenképpen korrigálandók. Tehát itt a költségvetési segítség nyújtás esetében az az érzésem, hogy P-Barks biztos, legalábbis az alapján, amit mi itt kontbizottságként évek óta hangsúlyozunk, főleg a folyamat menedzsment tekintetében is, tehát inkább a projekteket kellene középpontba állítani, mint az igazgatás és a finanszírozás rendjét. Meg kellene vizsgálni, hogy bizonyos közigazgatási rendszerek egyáltalán képesek-e egy projekt lefolytatására, illetve megvalósítására. És elképzelhető az is, hogy a pénzek valahogy máshová csordogálnak, mint ahova mi számtuk őket. Helyes hogy a költségvetési segítségnyújtásnál eh, továbbra is koncentrálok erre a dologra. Hiszen itt arról van szó, hogy egy ország költségvetésébe pénzt adunk, itt nem igazán kell ezzel tovább foglalkozni, igazgatásilag viszont eh, ellenőrzés sincs. Ide több ellenőrzést kell beépíteni, legalábbis beszéljünk ezekkel az országokkal, hogy javítsuk a források oda jutását, ahova szántuk őket. Úgy gondolom, hogy az összes frakció osztja azt a nézetet, hogy az európai fejlesztési alapot teljes mértékben integráljuk a költségvetésbe. Tehát most fussunk neki, hogy 2020-ra ez sikerüljön. A probléma az, hogy az igazgatás akkor is osztott marad. Tehát mindig különféle fazekak vannak, amelyekkel különböző módon bánnak. A harmadik rész pedig nem vagyunk felelősek, mert azért a tagállamok felelősek. Ez pedig nem teszi túlságosan hatékony a dolgot. A tagállamoknak is el kellene gondolkodni azon, hogy mennyire hatékony az, hogy fejlesztési projekteket hoznak létre, amelyek párhuzamosan mennek az európaiakkal, vagy párhuzamosan haladnak tagállami projektekkel. Ilyen átfedések esetében a hatékonyság nem valósul meg mindig. Én itt 65-ös eh, és a 64-es pontra utalnék. Itt egy eh, NGO kerül idézésre, tehát, hogy az Európai Beruházási Bank olyan vállalatokhoz juttatott el forrásokat, melyek vezetőségét azzal vádolják, illetve már vádemelés is történt, hogy korruptak, illetve pénzbosás miatt indítottak eljárást ellenük. Ehhez azonban kérnék további információkat is. Tényleg megbízhatóak ennek a nem kormányzati szervnek az információja? Vagy esetleg meg lehetne vizsgálni, hogy az EBB tényleg juttatott-e ilyen forrásokat ilyen jellegű vállalatoknak. A 68-as, 72-es pont esetében meg kellett állapítanom, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik a jelentés, amely egyértelműen a mi kompetenciánkon kívül van. Tehát, hogy itt az EBV évis, éves prémiumai milyenek, és hogy a vezető tisztviselői prémiumait hozzák nyilvánosságra, és hogy kinek mennyi kamatjövedelme van, és így tovább. Tehát itt azt látjuk, hogy fizetési mérleghiányát kezdetben az ipari országok részéről folyósított, vissza nem térítendő fejlesztési támogatás egyenlítette ki, melynek helyébe később egyre inkább a magánbankok kamatai léptek. Tehát ez tényleg mi, mi dolgunk? Tehát nem tudom, hogy mi mennyiért, mennyiben vagyunk ezért kompetensek. Ez a 68-tól 72-ig terjedő pontok. Tehát szerintem itt a világ helyzetéről kapunk egy általány véleményt, és nem a mi kompetenciánk alapján. De ettől függetlenül köszönöm szépen a jelentést, és teljes mértékben támogatom a előadót. Köszönöm szépen, Holmeier kolléganő. Hogyha jól értem, az a véleménye, hogy a prémium kifizetések az EBB esetében a mi kompetenciánk túl tág értelmezését jelenti? Jó. További felszólalások, parancsoljon. Itt a lista. Ole Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I was in... Köszönöm szépen, elnök úr. Zambiában jártam elmúlt héten, és egy vizsgálatról beszéltek, a korrupcióval kapcsolatos vizsgálat volt ez. A zambiai polgárok azt mondja, a legkorruptabbnak a saját politikusaikat, parlamenti képviselőket tartják. Éppen ezért azt gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha itt a szakbizottság jelzéseket küld a fejlődő országokba. Nagyobb felelősséget kell vállalniuk a kormányoknak, mondjuk, meg az ottani politikusoknak, de hát hogyan használják ezek fel a segélyeket. Természetesen ezt figyelembe kell venni a saját költségvetésünkben, hogy hogyan helyezkedik el egy ilyen fejlesztési összegot, Nem hiszem, hogy erről többet kell kommentálni, de ez nagyon fontos. Egy dolog, amit szívesen megtudnék, az az érvelés, az a költségvetési támogatás. Nagyon kritikusan látja ezt a jelentést. Nagyon jól megértem egyébként, hogy miért. Másrészt, hogyha azt szeretnénk, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak ezek a kormányok, és mi ellenőrzünk és vizsgálunk, akkor ezt hatékony módon lehet felhasználni tényleg, ezt a támogatást de megértem a problémát, csak az érvekről többet szeretnék megtudni, hogyha itt a fejlődő országokban beszélünk erről, mindenek előtt a rendkívül szegény országokban, ott láthatjuk, hogy ez egy hatékony forrás, de hát alaposan vizsgálni és ellenőrizni kell ezt. Természetesen nekünk is van felelősségünk talán ebben a kérdésben. Az EU intézményeire gondolok itt, és akár az is előfordulhat, hogy a hatóságok ellenőrzése, vizsgálata itt az Európai Unióban eh, kizárólag a költségvetésre koncentrálódnak. Erről is szeretnék eh, érveket megtudni. Az másik dolog, amely, ahol nagyon keménynek kell lennünk, ez a whistleblowerek védelme. Ez a, ja, tudjuk, hogy ez egy központi téma, a segítők védelme. Őket természetesen védenünk kell, mert ők felelősséget vállalnak, és erősíteni kell a partnerségi megközelítést, és ez az, amit már hallottunk korábban is. És a Paric Akra folyamatot kell elő, erősíteni. Buzánban is jártam, ahol a segélyek hatékonyságát vitattók meg decemberben a partnerségek kialakítása nem csak civil szervezetek között, hanem az üzleti élet eh, résztvevői között is rendkívül fontos. Azt gondolom a végén, hogy az eredmény tekintve fontos hangsúlyozni, hogy a fejlesztési segítségnyújtásunk, hát mi adjuk a legtöbb ilyen segélyt, azt tudjuk, de ez szerencsére ez nem a főbevételi forrása legtöbb fejlődő országban. A kereskedelem, a magánbefektetések, beruházások egyre fontosabbá válnak, ami természetesen önmagában nagyon jó dolog. Természetesen a mi segítségünk tehát figyelembe kell, segítségnyújtásunk során figyelembe kell venni, hogy ez az új realitás. De egyébként pedig köszönöm az előadónak, ez egy jó jelentés, és örülök, ha támogathatom. Köszönöm szépen Ole Schmidtnek, Ayala Zender kolléga, a következő kolléga nő. Ami a költségvetési támogatást illeti, egyetértünk az előtt előttünk szólóval. Igen, van itt némi bírálat, hogy óvatossági intézkedéseket is alkalmazni kell. Mauritániában jártam elmúlt héten, ott megalapíthattam ezt a problémát. De a pucsot követően néhány nappal később az összes segélyt befagyasztottuk eltekintve a humanitárius segítségtől, ami oda vezetett, hogy minden egy évet csúszott a program végrehajtás során. De a nagykövetek, a tisztviselőink is visszajelezték, hogy erre szükség van. A költségvetési támogatást gyorsan le lehet állítani, hogyha pucsra kerül például sor, de Mauritániában még hozzájön egy probléma, az igazságszolgáltatás, a bíróságok kérdése. A bizottsági költségvetési támogatás révén a bizottsági alkalmazottak, tisztviselők betekintést nyertek a, mm, az állam működési módjába más projekteknél, más segélyeknél nincs ilyen lehetőségük, hogy ellenőrizzék, hogy vizsgálják a felhasználást, illetőleg, hogy az állam hogyan működik a helyszínen. Hogy jól gazdálkodnak-e, vagy nem. Az összes figyelem felkeltés során arra kell ügyelni, hogy kell egy eszköz, amely segítségével betekintést nyerünk az adott állam történéseibe. Vagyis ez a ellenőrzési, betekintési jogosultság igenis jelentőséggel bír. Köszönöm szépen a jellezender kollégának. Most egy néhány kérdés felmerült, talán a bizottság tud reagálni, oda tekintek. Köszönöm szépen, elnök úr, előadó úr. Szinte csak német képviselők vannak jelen, úgyhogy én is németül fogok beszélni, remélem a többiek megbocsátják ezt meg. Sokkal több képviselő van még azért. Jelen, parancsoljon. Mindenek előtt szeretnénk az előadónak köszönetet mondani, hogy a mentesítésre tesz javaslatot, és hogy konstruktív és fair jelentést készített. Mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy az ajánlások közül sokkal teljes mértékben egyetértünk, és számos ügyben meghoztuk az intézkedéseket. Sajnos nincs arra idő, hogy a részleteket elmondjam ezzel kapcsolatban ma. Talán lesz még lehetőség arra, hogy a költségvetési támogatásról is beszéljek. Adott esetben akár egy meghallgatást is lehetne szervezni ezzel kapcsolatban, ahol sokkal pontosabban el tudjuk mondani, hogy ez hogyan is működik. Úgy vélem, hogy egy néhány meglepetést is tudnánk okozni ezzel. Példaként elmondanám 2011-ben, tehát nem idén, 2011-ben viszonylag nagy összegeket az EDF-ből nem fizettünk ki az év vége felé, egyszerűen azért, mert a partnerországban nem teljesültek a kritériumok. Persze, mondhatjuk, hogy ez rossz dolog, mert nem értük el a célunkat, hogy ennyi és ennyi pénzt elköltsünk ezekben az országokban, viszont az a jó oldal a dolognak, hogy tényleg megmutatkozik, nagyon szigorúak vagyunk a kifizetésekkel, nagyon jelentős összegeket nem fizettünk ki idén, annak ellenére, hogy a partnerkormányok erre számítottak ennek. Vannak következményei ez, és hatásai, ezt alaposan meg kell vizsgálni ilyenkor. Viszont erre mindjárt vissza is térek még egyszer. Most a jelentés készítőnek szeretném még elmondani, nem várunk 2020-ig, amíg az örök zöldeket megszüntetjük természetesen. Szóba se kerül az így, számos ilyen ügyjel már foglalkozunk, és haladunk is. Persze nem olyan gyorsan, mint szeretnénk gyakran, de az evergreenek, örök zöldek nem maradnak 2020-ig. Ebben egyébként biztos vagyok. Ami pedig a felvetett kérdést illeti, a hiba arány tekintetében. Egy nagyon átfogó tanulmányt készítettünk, hogy meglássuk, hogy ez a fluktuáció hogyan alakul ki, hogyan tudjuk még pontosabban mérni, ezt persze a számvevőszékkel együttműködve fogjuk elvégezni, de nagyon nagy érdekünk van abban, hogy hogyan tudjuk ezt tisztázni. Egyik évről a másikra sokkal magasabb a hiba arány, miközben az összes meghozott intézkedés célja az lett volna, hogy ez csökkenjen, és egyetértünk önökkel, abban nem stabilizálni kell a helyzetet, hanem csökkenteni kell a hibaarányokat. Ez szerintem világos. Talán még két-három szót megengednek a költségvetési támogatásról még egyszer. Azt gondolom, hogy a számbevőszék időközben világossá tette, hogy a költségvetési támogatás egy nagyon jó eszköz, és hogy nagy haladást értünk el egyrészt a kockázatelemzésnél, kockázatértékelésnél, másrészt pedig a kiválasztási kritériumok értékelésénél amelyeknek a következménye az, ugye, hogy egy ország költségvetési támogatásban részesülhet, és nemrégiben volt egy közleményünk, amiben azt javasoljuk, hogy legyen egy plusz kiválasztási kritérium még hozzá a transzparencia, hogy a partner országban a költségvetés ellenőrzése adott. Tehát hogyha a nyilvánosság, a parlament ellenőrizheti a költségvetést és a transzparenciát az országban, akkor adható egy költségvetési támogatás, és ez pluszban jön ahhoz, amit már eddig is csináltunk, hogy javítsuk a közpénzek adminisztrációját. És itt megint csak fontos kidomborítani, hogyha költségvetési támogatást adunk, és csak akkor működnek a költségvetési támogatások, ezek a programok, hogyha javítjuk az adminisztrációt, és akkor igazolni tudjuk, hogy nem csak a költségvetési támogatás volt sikeres, hanem az adott országban a közigazgatás is javult. Ez egy szándékos, nagyon fontos mellékhatás, ha így lépünk fel. Igazolni is tudjuk egyébként. A multilaterális pénzügyi intézetekkel, vagy pénzintézetekkel mérőszámokat is kialakítottunk, mérőeszközöket arra, hogy gyakorlatilag szinte számszerűen kifejtjük egy adminisztráció hatékonyságát. Úgy vélem tehát, hogy a költségvetési támogatások során már az elmúlt években sok intézkedést hoztunk. Azt is szeretném még elmondani, hogy a belső iránymutatásainkban és utasításainkban eh, úgy jártunk el, hogy ezeket közzétettük, és mindenki megnézheti az interneten, így meg lehet nézni, milyen szigorúak az iránymutatásaink, hogyan kell alkalmazni őket, és ez nem egy titkos tudomány, mert azt szeretnénk, hogy a tagáll, a partnerországainkban is a nyilvánosság megnézhesse, hogy mi az, ami történik valójában. Most pedig még jövőbeli kifizetéseket is szeretnénk majd közzétetetni egy partner, ha kapott 40-50 milliót egy kormány, akkor azt nem biztos, hogy közzé tették, de jövőben ezt közé kell tenniük, vagyis a civil társadalom tudja, a parlament tudja, majd na beérkezett 50 millió, és természetesen rákérdezhetnek ennek a sorsára. Ezek nagyon rövid megjegyzések voltak természetesen a költségvetési támogatások kapcsolatban. De szerintem nagyon érdemes lenne még egyszer erre visszatérni. Ha megengedik még az ellenőrzésről és a hibakvótáról röviden beszélnék. Egy sor intézkedést hoztunk ezzel kapcsolatban, van egy új ellenőrzési piramis, új továbbképzési képzési programok vannak a személyzet számára, ezeket eh, már alkalmazzák is, és ezek nyilvánvalóan hozzájárulnak majd ahhoz, hogy eh, folyamatosan, fokozatosan még jobb ellenőrzést biztosítsunk. Természetesen van itt egy alkú is eh, az ellenőrzéseknél, itt a költségekről van szó, ha az ensz működünk együtt, hogyha túl szigorú követelményeket támasztunk, akkor bizonyos dolgokat nem tudunk elvégezni, mert nincs rá pénz. Tehát ez egy ilyen alkú, egy mérlegelés folyamata. Időnként másképp nem megy, hogy bizonyos programokat hatékonyság okánál fogva, vagy másokoknál fogva nem végzünk el. És hát ez egy ilyen örökző téma, amiről beszélek, az ENSZ kapcsán is elmondhatjuk, hogy ezt a problémát ők is szeretnék a jövőben erőteljesebben megoldani. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy a megalapított aggályok ellenére a mentesítésre tesz javaslatot. Köszönöm szépen, a bizottság véleményét hallották, végül pedig megint csak szót adok az előadónak, Érenhausen úr. Látom, Gressle asszony már a startban van. Start. Jó. Természetesen az elnök is ö, szeretné befejezni, mert holnap túl nagy rugalmaságra nincs lehetőség. Nos, hát Holmeyer-féle megjegyzésekre szeretnék reagálni. Valóban ez egy nagyon politikai jelentés itt a végén, a nap végén. De hát a kérdés az persze, hogy egy kamatozott hitel fejlesztés politikai eszközként milyennyire alkalmas arra, hogy a segítségnyújtás célját megoldjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen általánosító megjegyzéseket nyugodtan meg lehet tenni. Köszönöm szépen. Aztán a továbbiakban majd látjuk a többit. Ezzel lezárom ezt a rendi pontot. A nyolcas rendi pont következik. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazatainak alkalmazási feltételei. Meg is adom a szót. Parancsoljon a asszony. Köszönöm szépen, nem is fogok visszaélni az idejükkel. Ez az egyetlen szakbizottság, aminek megvan a megfelelő rálátása erre a cél, ö, témára. Van egy munka dokumentum, minden nyelven elérhető, arról, hogy hogyan kellene megreformálni a személyzeti szabályzatot, ezt tényleg mindenkinek ajánlanám. Először is ez mind a tíz intézményre vonatkozik, minden személyzetre, a fizetésükre, bérezésükre, és hogyha például veszek egy AD9-es vagy AST9-es kollégát, akkor látszik, hogy körülbelül egyharmaddal többet keres, mint egy képviselő. Hát ezt a nyilvános vitákban alkalmazhatnánk ezt az érvet. Kb. 55 ezer embert érintene ez a reform. Hogy eddig mit tettünk. Csak a mentesítés foglalkozott eddig ezzel. A harmadik pontban azzal foglalkozom, hogy pontosan mit tesz a javaslat, és mit nem a bizottság részéről, mit érnek el. Például a privilégiumok, a jutatások leépítése. Egyébként ezt mi is kértük. Mi, há, mi négy reformpontot kértünk, úgy döntöttünk, viszont a plenáris ülés csak egyetlen pontot szavazott meg. Amit mi kértünk, de a plenáris nem hagyta jóvá, ezt mégis jóváhagyta a bizottság, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy túlmentek azon, amit a plenáris kért. Aztán még ide vettem azt, hogy szerintem még mit kellene tennünk, hogy például mit jelent az Európai Uniós személyzeti állomány. Például én azt gondolom, hogy az előre léptetés rendszerét tényleg meg kell reformálnunk, különösen a whistleblowing esetében, a szabálytalanságokra való figyelemfelhívás esetében. Itt aztán tényleg van tennivalónk, úgyhogy ezzel kapcsolatban javaslatokat is teszek. Az ötös pont a módosító indítványomat megpróbáltam megindokolni, hogy miért van szükség ezekre a dolgokra. Először is a hazautazási idő, hogy emlékeztessek arra, hogy az EU diplomaták két napot hagynak, kapnak hazautazásra, de itt az EU-ban három nap a hazautazási idő, úgyhogy szerintem ez nem lenne már nehezebb, Brüsszelből sem hazautazni, mint bárhonnan. Úgyhogy itt változtatni kell. Aztán a túlórák kiegyenlítése. Ugyanis jelenleg lehetőség nyílik kiegyenlíteni a munkaidőt és a szabadidőt. Ez egy általános célkitűzés. A flexi time esetében nincsen semmi ö, elevetésem, de egyébként a 24 szabad napot illetően, hát az túl sok. A túlórák kérdését teljesen pontosítanunk kell, hiszen ez egyébként is a közszolgálatban bevett gyakorlat, hogy 12 nap egy évben. Nos, ez egy hatalmas program lesz, az EU valaha véghez vitt legnagyobb túlóra kiegyenlítési programja. Kell még módosítok, a nem meg is teszem. Aztán az AD9, hogy azon felül, ha valaki előre lép, akkor a túlórát azt adottnak kell tekinteni, ezért nem jár külön ö, díjazás. Aztán a munkaszüneti napok 18 van az EU-ban. Ebből a 18 munkaszüneti napból 9 volt ami nem volt ünnepnap az EU-ban, tehát eh, ez gyakorlatilag fizetett szabadság volt a valóságban. De nem hagyhatták el a munka helyük székhelyét. Én rövidíteni szeretném ezt a listát. Nagyon fontos, hogy a harmadik országokba kiküldött személyzet esetében is munkaidőt nyerjünk. Az automatikus előreléphetetést két évről három évre szeretném ö, változtatni, hiszen ez 750 eurós ugrást jelentene személyenként. És ez azt jelenteni, hogy ez AD12, hogy ez 10.000 euró lenne utána pedig, aki annál magasabb attól el kell várnunk, hogy vezetői tevékenységet lásson el. Aztán a tízes melléklettel foglalkozom, a nyolcas pontban, ez a harmadik országokban szolgáltató teljesítő alkalmazottakat érinti. Ott nagyon nagyok a hiányzások a munkahelyről, mert szabadságra mennek, vagy más munkaszüneti napot kérnek maguknak. Akár 53-59 szabadnapjuk is lehet évente. Például németországi közszolgálattal összehasonlítottam, és a brit közszolgálattal is. Hát, hogy mondjam már el, hogy Németországban is a brit külszolgálatban is legalább egy harmaddal kevesebb szabadnapjuk volt, pedig ugyanazon a helyen teljesítettek szolgálatot az emberek. Hát ez egy elég nehéz dolog. A brit diplomáciai szolgálatban évi 30 napot, a német szolgálatban szintén 30 napot kapnak évente a diplomaták, tehát alapvetően ez már eleve 12 nappal kevesebb, de hogyha nem tesszük meg ezt a csökkentést mi is, akkor nagyon-nagyon nehézségekbe fogunk ütközni. Hát ha összeveszük az összes szabadnapot, több mint 108-at kapunk, hát nyilvánvaló, hogy ez nem minden országban érhető el. Valahogy rá kell kényszerítenünk az alkalmazottakat, hogy ezeken a napokon is valami munkát végezzenek, mert különben sohasem működik majd ez a közszolgálat. Mit tehetnénk? képzés, utazási költségek megspórolás, ezzel kapcsolatban is benyújtottam egy módosító indítványt, ahol azt mondjuk, hogy a tagállamok előírásának megfelelően csak a 8 órát meghaladó légi utak esetében lehet nem turista osztályon utazni. Egyébként ez még mindig nagyobb kedvezmény, mint amit a diplomáták kapnak Jelenleg az úgynevezett revolving doors és az érdekösszeütközést, illetve nem tudtam még módosító indítványt beadni. A whistleblowing kapcsolatban volt egy meghallgatás a visszaélések nyilvánosságra hozataláról. Voltak, akik azt gondoltak, hogy ezzel kapcsolatban nem kell tenni semmit. Én még nem tudom, az ombudsmannal is tartottam a kapcsolatot. Nehéz téma. A bizottságnak nagyon jó a javaslata, a jövőben a bíróság előtt lesz egy nyilvántartás, hogy az intézmények személyzeti szabályzatát milyen esetben kell alkalmazni. Ez nagyon fontos, mert nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben is egyenlően alkalmazzuk ezt a szabályzatot, mert különben az egyensúlyt nem tudjuk biztosítani. Ennyi lett van az elképzelésem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ehrenhauser úr? Nem. Ayala Sender asszony, aztán Ehrenhauser úr, és aztán Mulder úr. Tessék. Oké. Sí, muchas gracias, presidente. Entendí que la señora Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Éren Hauser úrnak, hogy hagyta, hogy először én kérjek szót. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen elkötelezett munkát végzett Greszlasszony. asszony és tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Ez nem egyszerűen arról szól, hogy mi mit akarunk, demokráciában élünk, és arról van szó, hogy az alkalmazottaknak is van beleszólása abba, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá, nem utasítgathatjuk őket, valamiféle tárgyalási formát is meg kell valósítanunk, még akkor is, hogyha a raportőrrel ezt nem mindenki közli. Egyébként nekem ez egy kicsit furcsa. Összehasonlította ő a brit és a német külszolgálatot. Hát ez nem ugyanaz, mint az EU-s külszolgálat. 2004-ben volt egy hatalmas reformja a személyzeti szabályzatnak akkor egy általános reformot hajtottak végre. Ez kiterjedt az egész személyzeti állományról alkotott elképzelésre. És 8 milliárd eurónyi megtakarítást kellett volna, hogy eredményezzen 2020-ig és pontosan most adtunk zöld utat Horvátországnak, tehát a bővítés folyik. 55 ezer alkalmazottunk van, ez azt jelenti, hogy némely városnak is több közalkalmazottja van, és mi pedig 500 milliónyi embert látunk el. És néha harmadik országokban dolgoznak. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy utazási napot elveszünk, vagy hozzáadunk, arról van szó, hogy itt olyan emberekről beszélünk, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek, és közben csökkentjük a bérezésüket. Rodberrend asszonynak is igaza volt, új számítási módszerre van szükség a nyugdíjjuttatások és a bérek kiszámítása esetében figyelembe véve a válságot. De gyorsan kell lépnünk, és nem szabad még nagyobb problémákat teremtenünk. Sok mindent figyelembe kell vennünk. <clears throat> Néhányat már említettek, Más országoknak a szolgálatait is megnéztük. Például említették más országok titkosszolgálatát, szerintem ebbe bele se kellene mennünk. Aztán munkaszüneti napok, pót, szabadság, képzés, a más országokkal a szabadidőt. A raportőr említette azt is, hogy válság uralkodik, és eleve nagyon nehéz alkalmazottakat fölvenni az EU-ból, akik jól képzettek. Hiszen közben már azt említettem, sokkal több állampolgárt szolgálnak ki, mint egy átlag közszolgálatban, például egy, taná, például egy városházán. Az EU és speciális utatásokkal is rendelkeznek, például a kiküldetési napi juttatással, és így tovább. De most ne kezdjünk már bele ilyen kis dolgokba, mint hogy 8 óránál hosszabb légi utak és stb. 8 óra és turista osztály, hát ez hatalmas út, nagyon sokáig tart, és olyan emberekről beszélünk, akik a képviselőket kísérik el a szótra, akik nem a legkönnyebb emberek, és néha olyan helyekre utaznak, mint Nicaragua és például. És ezek az emberek, akikhez fordulunk segítségért, még arra sincs idejük néha, hogy vécére menjenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ezt így módosítjuk, akkor még kevesebb embert tudunk felvenni. Valami olyan alkalmazási ajánlatot kell nyújtanunk nekik, ami vonzó. Tehát, hogyha egy adott tagállamon diplomáciai szolgálatba lép az ember, az automatikusan juttatásokkal jár. Hát ugyanezt meg kellene tenni a parlament részéről, és valami jót kell ajánlunk az embereknek, ha ezt nem tesszük meg, akkor csak olyanokat kapunk meg, akik nem jók, vagy kifejezetten rosszak. Úgyhogy szerintem csak a béreket és a nyugdíjt érintsük. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Érenhauser úr. Köszönöm. Ami Kressle asszony javaslatát illeti, és a munkaidőt. Támogatom Gressle asszonyt, még benyújtok módosítót is. Elképzelhető, hogy egy kicsit élesebben fogalmazok majd, de mindenképpen bírja a támogatásomat, és támogatom a véleményét. Most egy olyan témáról szólnék, amely számomra nagyon lényeges. Tehát, hogyha a korrupciót és a korrupció elleni harcot komolyan vesszük, akkor itt, ezen a helyen is szólni kell róla, hiszen valószínűleg ilyen esélyünk az elkövetkezendő tíz évben nem lesz. Hiszen a jelenlegi helyzet nem megfelelő. És itt a 22A, 22B cikkről szólok. Éppen ezért nagyon intenzíven tanulmányoztuk ezt a tanulmányt, és az abban foglalt ajánlásokat le is írtuk módosítóként. A módosítókat részben már ki is osztottam, Összesen 17 módosítóról van szó, és nem csak arról van szó, hogy a tisztviselőket védjük, hanem az intézményeket. Az intézményeket eh, védjük, hogy eh, ne lehessen könnyen diszkreditálni tisztviselőket. Világos szabályokra van eh, szükségünk az intézmények és a tisztviselők számára. Nagyon sok javaslat van itt meghallgatási jogokról, és így tovább kiküldjük a módosítókat e-mailen, de hogyha még vannak javaslatok, akkor mindenki rendelkezésére állok. Ezeket péntek délig lehet benyújtani. Természetesen örülünk, hogyha támogatnak minket a módosítókkal. Rendelkezésre állok akkor is, amikor frakciók szeretnének támogatni. És hogyha itt tényleg a korrupció ellen fellépünk, akkor ki kell használnunk ezt az egyedi lehetőséget ebben az évtizedben. Különben ismét bezárul ez a slot, és nem jutunk tovább. Nem tudunk ezen a téren jelet adni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Érenhauser úr. Mulder úr a következő. Nagyon röviden, elnök úr. Én a bizottság korábbi tisztviselője vagyok. És nyugdíjat is fogok kapni, amikor eljön az ideje. Nem tudom, hogy börtönbe leszek akkor vagy itt. De most Gressle asszonyra reagálva, a fizetések szintje. A magas fizetések egyik magyarázata az európai intézményekben az, hogy ropp nehéz embereket találni. Hiszen el kell utazniuk messzire, otthonról, ugyanez vonatkozik az állandó képviseletek tagjaira sokkal magasabb fizetést kapnak, mint egy tisztviselő Berlinben, vagy Hágában, vagy bárhol. De kérdésem Gressle asszonyhoz. Vannak számok, amelyekre hagyatkozhatunk? Mi az átlag fizetés? Mit kap egy német köztisviselő, aki az állandó képviseleten dolgozik, és mi egy nem német köztisztviselő fizetése ott például, és mi az európai köztisztviselő átlag fizetése? Állandóan azt hallom, hogy a jelen reformok következtében a bérek már nem vonzóak. És például ezt mondták ezt mondták, hogy Horvátország csatlakozásával szinte lehetetlen például a horvát tolmácsot találni, mert mi sokkal kevesebbet fizetünk, mint a szabad piacon kapnak a tolmácsok. Hát, nem tudom, hogy vannak-e ismeretek ebben a tekintetben. Tehát a szabadsággal kapcsolatban, ezt, ezt is összehasonlíthatjuk, hogy mennyi szabadság jár itt, mennyi szabadság jár egy tagállamban. A delegációkban nemzetiek, nemzeti tisztviselők vannak, a mi intézményeinkben pedig európai köztisztviselők. Jó lenne, hogyha konkrét információkat kapnánk, különben nem tudok érvelni. Köszönöm szépen. Öt percet kaptunk a tolmácsoktól. Makovej kolléganő jelentkezik még, és utána Gressler asszonynak adom át a szót. Makovej asszony? Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg rövid leszek. Azt gondolom, látnunk kell, hogy vannak érdekütközések és erős előírásokat kell itt alkalmaznunk, szigorú rendelkezéseket. Teljesen egyetértek azzal, hogy a legerőteljesebben védjük a whistleblowereket, ezt a módosítást támogatni tudom, és hát természetesen a komoly whistleblowerekről beszélek. Információra van szükség, a jogsértésekkel kapcsolatban az intézményeken belülről is. A következő pont az a business class utazásokat illeti. Tényleg azt gondolom, nem jó dolog, és igazából sért a, sérti a jó érzést, hogy válság idején biznisz osztályon utaznak az emberek. Most nem magunkról beszélünk, hanem a személyzetről, de azt gondolom a 8 órás határidő vagy időkeret egyáltalán nem kell nem kell bizniszutakat finanszírozni. Kisnyomban jártam, gazdas, tehát ekonomik osztályon utaztam, azt gondolom az a dolgom, hogy azzal utazzam, a személyzet pedig bizniszen utazott. Két repülés volt, tehát mindegyik két óra alatt volt, tehát Bécsbe, először is Bécsből Kisinyomba. És megkérdeztük az embereinket a saját országunkban, mi a, illetve azt kérjük, hogy fogadjanak el kevesebb pénzt, legyenek megtakarítási intézkedések, eleve nagyon nehéz a helyzet, rossz az életszínvonal romlik, ugyanakkor pedig nem teszünk semmit, hogy a saját költségeinket csökkentsük. Azt mondom, hogy a saját költségeinket is csökkenteni kell. Nem mondhatjuk az embereknek, hogy takarékoskodjatok, mert nehéz időket élünk, miközben mi nem teszünk semmit. Mi továbbra is bizniszen utazunk, és semmi sem változik, sőt, növeljük a költségvetésüket, mint ahogy számos európai intézménynél ez megfigyelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makovai asszony. Végül pedig megadom a szót az előadónak újra. Nagyon jól tudom, hogy egy kicsit érzelmi téma ez, de olyat ne olvassunk bele a dolgokba, amik nincsenek benne. Bérekről, be, bérekről nem beszéltem, csak abban az összefüggésben, hogy mit tartalmazon ez. Tehát most 10 ezer euró nettó keresetet akarok, meg közben még sok szabadidőt is, tehát ez a kérdés. Ezt nyilván nem nehéz, el, nem nehéz eladni. Az adófizetőnek, aki ezt el akarja magyarázni, annak jó szórakozást kívánok. A következő, amivel nem foglalkozom, azt kijelenthetem, az a bérek magassága mert azt gondolom egyébként, hogy bizonyos ágazatokban alacsonyak a fizetések, a kezdeti fizetések módosítani kell. Módosító indítványt terjesztettem volna elő, de az AD7, AD8-ig lehet konkurokat csinálni, tehát az a belépő, és akkor már elég magasak a fizetések, csak éppen nem élnek a lehetőséggel sokan. Ami pedig a 16%-os külföldi járulékot illeti, ezt sok év után kapják csak, mert egyébként a diplomáciai ország, a diplomáciai képviseletek esetében ugye három év után hazatérnek az emberek, a meddig mindig itt vannak. Éppen ezért nagyon fontos, ha valaki Brüsszelbe jön, a munkatársak Brüsszelbe költöznek. Megmondom őszintén, én is a legjobb munkatársakat akarom, ezért plusz kell kínálni, és ez mind segít abban, hogy, hogy megkapjuk. Hát a horvát tolmácsokat illetően Jan Mulder elment, azért felhívnám a figyelmet arra is, hogy az egyetemeken a képzési programok most indulnak, most folytatják a tolmácsokat, most képzik, de hát ahány, túl sok ember kell, annyi nincs a piacon, amennyit felszívnak az EU intézmények, de aztán idővel ez majd alakul, ahogyan képzik őket. Lesz elég tolmács egyébként ezt a problémát, más országból is ismerjük, Szlovákiából is ugyanez volt a helyzet, vagyis nem látok itt egy súlyos problémát ebben. Ez egy nagyon speciális, konkrét probléma, időpont kérdés, az egész megoldjuk. Ami pedig a személyzeti szabályzatot illeti, attól óvnék, hogy ne csináljunk semmit, mert ha nem csinálunk semmit, akkor az anti-európéreknek kínálunk magas labdát a legközelebbi választásokon. Ehhez pedig nincs kedvem. Azt hiszem, nagyon mérsékeltek a javaslataim, de el kell, hogy mondjam, a néppárti kollégáim kinevettek a jogi szakbizottságból. Ők azt mondták, valami egészen más dologra számítottak keményebbre. Tehát attól óvnunk kell, hogy magunkat, hogy minden egyes lobbykocsi elé befogassuk magunkat. A lobbiról hosszan tudnék beszélni, nagyon a e-maileket kapok egyébként, nagyon személyesen veszik ezt az ügyet sokan, erre nem vagyok kész, én még mindig jókedvű vagyok, minden esetre olyan közszolgálatra van szükség, közt tisztviselőkre van szükség, amelyik működik. Ha megnézem, hogy hogy működik most ez a tisztviselői szolgálat, akkor azt gondolom van helye a javulásnak. És azt gondolom mérsékeltek a javaslataim. Úgy gondolom, ilyen javaslatokat abban az összefüggésben kell megvitatnunk, hogy az elmúlt tíz évben hogyan változott a tagállami közszolgálat. Nem csak a válság miatt, hanem úgy általában a válságtól függetlenül is ami azt jelenti, hogy az egészet kicsit figyelembe kéne venni. A képviselők egyébként általában figyelembe vették ezt, és teljesen méltányos, hogy a közszolgálattal szembe ezt megtegyük. Legalábbis költségvetési ellenőrként ez az egyik dolgunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, a mai vitának a végére értünk. Berekeztem a mai vitát ezzel a ponttal kapcsolatban és az ülést is. És holnap folytatjuk persze 9 órakor a szavazással.